der Tagesordnung. Hölgyeim és uraim, szeretném azt kérni, hogy Heinek asszonynak a jelentéséről szavazunk holnap először. Vala valakinek kifogása ez ügyben? Nem. Akkor a Ferhányc jelentéssel kezdjük holnap. Most pedig a napirendre térnék rá, a múltkori ülés elfogadása, hogyha az ülés végéig senkinek sincs módosítási javaslat, elfogadottnak minősítem. A hármas napi rendi pont az elnök közleményei. El tudom mondani, hogy bizonyos nyelvekre bolgára, csehre, letre, litvának, máltáira, svédre, portugálra és szlovénra nem kaphatnak ma tolmácsolást viszont hollandul beszélhetnek, csak nem kaphatnak hollandra való tolmácsolást. In Ihrem Dossier finden Sie ein, eine Bericht. Találhatnak a dossziéjukban egy jelentést a portugál európai kultúra fővárosról. Ha jól tudom, nagyon nagy siker volt, úgyhogy kérek mindenkit, hogy olvassa ezt el, és gondoljon bele, hogy egy kicsit eh, belekóstoljon a kulturális főváros életébe. Nagyon feszített holnap a rendünk, Kérek mindenkit, hogy ne felejtse otthon a szavazókártyáját. Most pedig a négyes napi rendi pont következik. pont 4. Viszont haben wir hier voting time? Sorry, that's a mistake. It's a mistake, huh? Okay. So, we come to point 4. Négyes napi rendi pont. Megadom saját magamnak a szót különben is már megadtam magamnak korábban is. Ez az élethosszig tartó tanulás, az EU Oktatási Képzési Ifjúság és Sport programja. Nem ez az első alkalom, hogy erről beszélünk. Tudják, hogy 2011. novemberében már ezzel kapcsolatban előadtam a bizottságnak a programját, ismertettem, és ha minden igaz, akkor 7 évig fog folyni ez a program. Az első eszmecsere május végén történt meg, néhány pontban ö, ismertettem a felépítését, azt, hogy mennyire látható ez az egész program, az ifjúsági része és a minimális juttatásokat. Akkor ez a kis szöveg, amit előadtam. Ezt még megkapták önök. Kérem, őrizték meg. Ma este pedig megkapják az új verzióját, a program új pontjaira vonatkozólag. Ma pedig a következőt szeretném elmondani, az Erasmus Mastershez. Ez egy nemzetközi program, a szomszédországokat is bevonjuk, és a program irányításáról és lefolytatásáról is szeretnék néhány szót említeni. Tehát egyszer már volt szó erről, a program struktúrájáról. Kaptak egy előadást, a dossziéjukban megvan még ez a régi előadás. Ma este e-mailben pedig új összefoglalót kapnak arról, amit most itt előadok. A bizottság az Erasmus Masters Loan Guarantee Facility-ről, a kölcsön alapról szeretnék beszélni. Ennek az a lényege, hogy garanciát vállalnak az európai intézmények a bankok felé, hogy a hallgatók a lehető a feltételekkel kaphassanak kölcsönöket, és ezért külföldön folytathassák le a masters képzésük, mesterképzésük teljes időtartamát. Ez egyfajta credit mobility, ezt a kifejezést választották. Ez elősegíti, hogy a különböző nemzeti rendszerek különbségeit, amit nem lehet eddig összeegyeztetni, ki lehessen egyensúlyozni. Bizonyos kreditpontok ugyanis átvihetők más országokra, más kreditpontok pedig nem. Úgyhogy ez a program ennek a hiányosságait próbálja meg orvosolni. A, az alap Erasmus ösztöndíjak. Tehát kétféle mobilitásról van szó. Az egyik a degree mobility, a másik a credit mobility. A credit mobility az 6-12 hónapos lehet maximum, ez a BA fokozatra is jó, és az MA fokozatra is. Nagyon sokszor előfordult az, hogy azt gondolták, hogy ha az Erasmus programot külföldön folytatja le az ember, akkor utána nem kaphat úgynevezett credit mobility -t. Nem igaz. Az Erasmus-t meg hagyjuk a bachelor és a master's fokozatra is. De most egy új intézkedés vezetnek be, az új kölcsöngaranciát. A bizottságnak az a terve, hogy bizonyos pénzintézetekkel szerződéseket kötnek, akik aztán a hallgatóknak nagyon kedvező kölcsönfeltételeket biztosítanak. A garancia fejében, hogyha nehézségek merülnek fel a visszafizetéskor, akkor ezt átvállalják. A bizottság azt javasolja, hogy 43 ezer hallgatót lehessen támogatni, hallgatóként 12 ezer euróval, maximálisan 18 ezer euróval. A 2014-es 2020-as időszakban tehát 2020-ig 181 da sein muss, man keine Garantie. Millió eurót különítünk el. 2014-ben viszonylag alcs, alacsony, körülbelül 30 milliónyi a kezdőösszeg, és ahogy a rendszer fejlődik, 2020-ra lépésenként 118 millióra fejlesztjük, 181 millióra fejlesztjük fel a rendszert. Én úgy gondolom, hogy ezek a kiegészítő intézkedések nagyon sokat segítenek azon, hogy valóban mobilisak lássanak a hallgatók, tehát jó az elképzelés, csak hogy beszélnünk kell róla. A berlini konferencián a 2003-ban megkezdett bolonyai folyamatáról is szó esett, és az európai oktatási miniszterek megegyeztek abban, hogy a tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a nemzeti ösztöndíjakat is felhasználhassák a diákok külföldön. Ma a legtöbb tagállam megfelelő támogatásokat biztosít a külföldi tanulmányokra. Csak hogy a hozzáférési feltételek nagyon eltérőek, és gyakran csak egy rövidebb időtartalmú időszakra vonatkozik, nem egy teljes bizonyítvány megszerzését tartó tanulmányra. Tehát ez nem egy rövid idejű tanulmányokat támogató pénz, hanem teljes tanulmányi időszakra. Az Erasmus Masters megfelelően elő kell készíteni, és tesztelni is kell a működését, és a tagállamokat ne ösztönözök arra, hogy a már létező ösztöndi rendszerüket ö, elhanyagolják. Tehát néhány dolgot tisztáznom kell először is. A bizottságnak a javaslata nem tisztázza azt, hogyha a program második felében, hogyha kreditveszteségek következnek be, azt hogyan kell kipótolni. Másodszorban nem kaptunk elég tájékoztatást arról, hogy az Erasmus Masters gyakorlatban hogy fog működni. Tudnunk kell, hogy az administratív háttere hogyan néz ki ennek a programnak. Harmadsorról nincsen ellenőrzési rendszer, amely azt biztosíthatná, hogy a hallgatók valóban lefolytatják a tanulmányaikat, és valóban a bizonyítvány megszerzéséig folytatják a tanulmányaikat. Nagyon-nagyon sok kérdésem van, és remélem, hogy itt a bizottság képviselői hallgatják is ezeket. Negyed sorban. A bizottság azt mondja, hogy a hallgatók bármely tagállamban beadhatják ezt a kérelmet, függetlenül attól, hogy most hol élnek, vagy hol akarják a tanulmányokat folytatni. Én szeretnék egy kapcsolattartó pontot látni ebben a szövegben, hogy vagy a tagállamban, ahol laknak a diákok, vagy a tagállamban, ahol tanulni szeretnének, ott feljegyezzék ezeket a diákokat és a kérelmüket. Ez vonatkozott az Erasmus Masters-re. A programnak a nemzetközi dimenziójáról nagyon sok szó esik. Az új program nem csak a mobilitást támogatja a tagállamok között, hanem a ta, az EU-s tagállamok és harmadik országok között, tehát az EU-n kívüli országok között. A bizottságnak a javaslata minden jelenleg futó programot összefog. Erasmus Mundus, Alpha, EduLink és más kétoldalú programokat is összefogja ezt. Hát, hogy őszinte legyek, én támogatom ezt az egyszerűsített szerkezetet a képzési területen, én jónak tartom ezt. A mobilitás a harmadik országokat illetően és a nemzetközi együttműködést illetően öt külső eszköz áll majd a rendelkezésre először az együttműködési fejlesztési eszköz, a szomszédsági eszköz, a bevezetési segítség, a partnerségi eszköz, és végül az Európai Fejlesztési Alap. A nemzetközi programokra 1,8 millió eurót különítünk el. Ez a költségvetésnek az összes külső eszközre számított költségvetésnek a 2%-a. Ezekre az eszközökre az új program szabályai érvényesek. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy a célok, prioritások és elveket figyelembe kell venni és tiszteletben kell tartani. Ami a fejlesztési együttműködést illeti, legyünk óvatosak, csak a harmadik országból az EU-ba érkező diákokat lehet ebből támogatni. Másik irányban nem lehet alkalmazni a támogatást. Nem lehet EU-s diákokat harmadik országba küldeni. A fejlesztési pénzekből csak az ilyen irányú tanulmányokat lehet támogatni. Ez egy nagyon szigorú kikötés, mert a fejlesztésnek az a cél, hogy a harmadik országokat támogassa, nem pedig az EU-t. Én nem tartom jónak azt, hogy csak a... Mm, Von sieben Jahren sollten wir uns eine gewisse... Hogy csak az egyetemi oktatásra alkalmazzuk a nemzetközi cserét. Szerintem a nemzetközi cserét a szakmai oktatásra is meg kellene valósítani harmadik országokban, és különösen az EU-val szomszédos országokban nagyon hasznos lenne ez. Ami a szomszéd orsz- szomszédos országokat illeti, a szomszédos országoknak lehetőséget kell adni, hogy belépjenek a programba, akkor, hogyha kétoldalú egyezményeket kötnek az EU-val. Ha ezt a lehetőséget kihasználják, akkor ez azt jelenti, hogy minden kötelezettség vonatkozik rájuk is. Ennek gyakorlati következménye is vannak először is, hogy teljes mértékben részt vegyenek ezeknek az országoknak. Ki kell építeniük egy nemzetközi ügynökséget, mint a Nyugat-Balkán országainak is végül egy belépési díjat kell fizetniük. Az, hogy ez visszatéríthető, vagy sem, még nem tudjuk. Harmadsorban az európai szomszédságpolitikai eszközből, ha nem áll rendelkezésre pénzt, hogyha a politikából átlépnek a résztvevő országok körébe, hiszen kategóriát váltottak, ezért, mivel mi ugyanúgy, mint mi is, hogy résztvevők vagyunk, ők sem kaphatnak tovább már politikai támogatást. Ugyanakkor például tudományos együttműködések körében centralizált és decentralizált tevékenységben is részt vehetnek, például bizonyos partnerintézményekkel együtt működhetnek, de csak akkor, ha megkötötték a megfelelő kétoldalú egyezményeket más országokkal. Én támogatom azt az elképzelést, hogy a szomszédság politikában résztvevő országoknak megnyissuk ezt a lehetőséget, de ne felejtsük el, hogy ezeknek az országoknak tudatában kell lenniük, hogy milyen költségekkel állnak szemben, és hogy ezeket neki kell viselniük. Tehát ezek mind olyan dolgok, amikre figyelnünk kell. Most pedig. Az Implemented Acts és Delegated Acts szörnyű a megvalósítási és a delegált aktusok a bizottság javaslata szerint. Ja Istenem, nagyon ideges leszek, hogy ennyien érdeklődnek. Tehát az éves programban a végrehajtási aktusban kell dönteni ezekről a programokról. De mi ebben, mint parlament nem veszünk részt. A nemzetközi munkaprogramban a célokat, a finanszírozási eszközöket, a költségvetést le kell fektetni a bizonyos tevékenységek számára. És ezeket bizonyos értékelési kritériumok szerint társfinanszírozásra nyitják meg. De a szerződés 290 cikk, 290 cikke szerint csak olyan végrehajtási aktusokat szabad lefektetni, amelyek konkrétan a jövőbeni programokhoz kapcsolódnak. A célok, a kritériumok, az értékelés szempontjából ezek nem kapcsolódnak közvetlenül a végrehajtási programhoz. Ezért aztán ezek már a 291-es cikk szerint a delegált aktusok körébe kerül. Egyébként ugyanez igaz a Kreatív Európára, de majd visszatérek még erre. Akkor a program értékelésének kritériumai. A bizottság minden területen kritériumokat állított fel az értékelésre. Én támogatom ezt az elképzelést, hogy az szerződésbe belevegyék eleve ezeket a kritériumokat. és utána egy függelékben lehetne a több információt feltüntetni. Ez a jogi státuszt nem érinti, mert a függelék mindig szerves része a szerződésnek jogi szempontból. Biztos nagyon sok kérdést kaptak a választókerületükből, mivel karcsúsította a felépítménye ennek a programnak, a bizottság csak egyetlen programozó bizottságot kíván felállítani. De ez a program nem csak az egyetemi oktatást fedi le, hanem az ifjúságot és a sportot is. Ez az összetettség pedig abban jelenik majd meg, hogy ennek a bizottságnak <clears throat> mindezekkel a témákkal foglalkoznia kell. A nemzeti hatóságok és ügynökségek mi a szubszidiaritás alá tartozónak érezzük ezt, minden tagállam találja meg a legjobb megoldást a saját maga számára, a kis országoknak elég egy ügynökség, Németországban több ügynökség kell. Ez jó elképzelés, de nem szabad a kijelölt pénzeknél többet költeni ezekre a programokra. Tehát az, hogy hány ügynökség legyen, ezt minden tagállam maga dönti el. És eh, a tanács is rábólint majd erre egyébként magával a soros elnökséggel ma nagyon jó tárgyalást folytattam, és németül mellesleg a ciprusiak németül beszéltek, én nagyon örültem ennek, és könnyű volt így megértetni magam, remélem most is. Úgyhogy ennyi szerettem volna elmondani ma. Nem ismételtem meg mindazokat, amiket a múltkor már elmondtam erről a programról, mert azt megkapták a dossziéjukban, írásban. Ha nem értettek meg valamit, vagy megjegyzésük van, kérdésük, azt tegyék most fel. Ami a programnak a tartalmi <clears throat> részét illeti, a célokat, arról most itt nem fogok szólni, majd szeptemberben amikor a jelentésemet benyújtom, hogyha van elképzelésük, hogy az erasmus hogy lehetne, vagy a Comenius-t jobb javítani, azt majd szeptemberben tegyék meg, kérem amikor ismertettem a jelentésemet, én most csak azokat mondtam el, amikről szerintem tudniuk kell, mert nem sokkal fordításra kerül a szövegem. Hát, maradt-e még valami? Hát, még talán annyi, hogy az ifjúságnak lesz saját költségvetési sora. Lökegár úr nincs itt, de ők nem hagyták meg az ifjúsági költségvetési sort a költségvetésben. Ez így nem megy, saját tőkére van szükség. Hát akkor ennyi. Remélem, hogy érthető volt az előadásom, és Nedelava asszonynak adom meg a szót. Thank you very much. Uh, I know that there is a... Köszönöm szépen. Sokan itt vannak, akiknek nincs felhallgatójuk, ezért angolul beszélek, nem szlovákul. Hasonló észrevételeket szeretnék én is tenni, mint amelyekről ön beszélt nem régében. Egyrészt a diák garancia, facilitás, garancia eszközre gondolok. Egyetértek azzal, hogy a parlamentnek kiegészítő szerepet kell játszani. Tudjuk, hogy ez az ösztöndíj mű, rendszer működik, és ezt nem szabad hogy helyettesítse a jövőnek nyújtott hitel, tehát az ösztöndi eszközt, az ösztöndi facilitást meg kell tartani, és az új eszközzel csak ki kell egészíteni. Aztán hitelekről biztosítani kell a parlamentnek, hogy ezek a hitelek tényleg a diákok javát szolgálják. Egy-két kollégám attól fél, hogy az új hitelfacilitás a nemzeti diákhitel rendszert helyettesíteni. Nem hiszem, hogy erről van szó, hanem ez kiegészíti jellegé kell, hogy legyen. Ezzel a megoldással értek egyet, hiszen minél többen kapnak fokozatot, annál jobb esélyeik vannak a munkaerőpiacon. A hitelek feltételei előnyösek lesznek, és a hitelek visszafizetése akkor kezdődik, amikor egy tisztességes jövedelmet biztosító munkahelyet találnak. Tehát biztosítják, biztosítjuk, hogy ne az iskola elha vagy egyetem elhagyása után kelljen rögvest fizetni. Jó feltételekkel nyújtják ezt a hitelt, és remélem, hogy a diákok is elfogadják ezt majd. Sok részletkérdéshez van, még észrevételem, de ehhez nem akarnék hozzászólni. Aztán a költségvetésről az, hogy százalékos költségvetésre tesznek javaslatot az összeg helyett, ez vitára érdemes. Egyet tudok érteni vele nagyjából, de ugyanakkor a százalék arányt meg kellene növelni, ahogyan erről már többször beszéltünk. Egy valami aggas csupán a rugalmasság elveszte. Egyetértek önnel, elnökasszony, hogy egy félidős értékelésre volna szükség a program futamidejének felén, és ha a parlament úgy találná, hogy szükséges a program struktúráját, vagy a pénzzel való ellátottságát megváltoztatni, akkor tegyük meg az erre vonatkozó lépéseket. Tehát talán félidős áttekintésre volna szükség, akkor már többet tudunk, és ennek megfelelően tudunk változtatni. Azután nagyon fontos az ösztöndíjak és a mobilitási rendszer tekintetében, én egy alacsony, nagyon alacsony jövedelmű országból jövök, hogyha például egy, az én hazám fia külföldön akar tanulni, akkor az ösztöndíjból nem tud megélni, mondjuk az Erasmusból, vagy más egyetemi ösztöndíjakból. Ezért tehát úgy gondolom, hogy érdemes volna megfontolni ezt, az, hogy milyen összeget kapjon a diák, is, hogyha lehet, akkor ne csak a befogadó ország életszínvonalához igazítsuk ezt, hanem a diák eh, állampolgárságát adó állam életszínvonalához is igazítsuk az díjat. Köszönöm szépen, hallottak uram. Bocsánat, elnök asszony, még nem, nem fejeztem be, csak köhögtem egy kisé. I will, I will be fast. Uh, then uh, the mobility of the secondary education. Azután a mobilitás tekintetében fontos, hogy a diákok igényeit jobban figyelembe vevő módon alakítsuk ki a programot. Nagyon fontos még az nemzetközi mobilitási dimenziója ennek a programnak. Itt különösen az Erasmus Mundus Degrees programra gondolok. Néhány héttel ezelőtt az Erasmus Mundus Diák Szövetséggel vettem részt egy eszmecserén, és hangsúlyozták, hogy nagyon fontos, hogy ezt a hagyományos nevet, ezt a védjegyet megőrizzük. Eltartott ez egy ideig számunkra is, és te is ezt mondta Doris, hogy különböző programok vannak, és nem csak a parlamentnek, hanem az embereknek is eltart egy ideig, amíg megismerik a programokat, tudják, hogy pályázhatnak. Ezek a diákok nem az Európai Unió diákjai, hanem a harmadik államokból jönnek, most nagyon nehezen ismerik fel, hogy milyen lehetőség nyílik meg egy szállomukra, hogyha ezt a márkát most leváltjuk, az Erasmus Mundus nevet, akkor a harmadik államok diákjai nem fogják tudni, hogy milyen ösztöndíjakhoz juthatnak, és megnehezedik az idejövetelük. Tehát őrizzük meg az Erasmus Mundus program nevét. Igaz, hogy ez elsősorban az európai állampolgárokat szolgálja, de van egy olyan külső dimenziója is, ami nagyon fontos számunkra, hogyha saját értékeinket, tudásunkat, oktatásunkat szeretnék exportálni. Hiszen nagyon fontos, hogy a harmadik államok diákja is el tudjanak hozzánk jönni. Még egyszer mondom, őrizzük meg ezt a brandet, ezt a márkát. Köszönöm szépen, egyetértek önnel a legtöbb észrevételben, és reméljük, remél folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen, Hannu Takula. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm ezt a kitűnő bevezető előadást. Sok mindent nem akarok ehhez hozzátenni, legalábbis semmi többlet értékkel nem tudok hozzájárulni, de egy-két észrevételt szeretnék tenni. Jelesül. A bizottság javaslata, az Európai Bizottság javaslata nagyon egyetemorientált, és talán túl szűkkeblő más iskolatípusok tekintetében, és talán érdemes volna más iskolatípusok fel is jobban nyitni ezt a programot. Azért tehát, hogy a szakképzésben résztvevők számára is jobban biztosítsuk a mobilitást a jövőben, és akár azért is, hogy az oktatáson belüli szabad tevékenységek létrejöttét is támogassuk hiszen jelenleg ez a program csak az egyetemekre, főiskolákra, tehát a felsőoktatási intézményekre vonatkozik. De a közoktatás célcsoportjaitra nem figyelünk, éppen ezért fontos volna, hogy mind az EU-n belül, mind a harmadik államokkal való kapcsolatban a szakképzés szempontját is erősítsük. Még néhány észrevételt szeretnék tenni. A hitel fedezeti rendszerhez. Talán a bizottság nem mérte fel kellőképpen, hogy milyen kihatással lesz ez az oktata, a tagállamok oktatási rendszerének kínálatára. Hogyan lehet ezt a egyszerűségkedvéért mondjuk úgy nemzetközi diákhitelrendszert a nemzeti diákhitelrendszerrel igazítani? Milyen kihatása lesz az európai diákhitelrendszernek az egyes tagállami diákhitelrendszerekre, illetve mennyiben tudja ez azon diákok mobilitását támogatni, akik már lezárták a tanulmányaikat. Hogyha például valaki olyan országban tanult, ahol az élet fenntartás és az oktatás, tanítatás költségei nagyon magasak, nem fog tudni hazatérni a hazájába, ahol alacsonyabb a jövedelem színvonal, mert nem tudja visszafizetni ezt az EU-s diákhitelt. Tehát ez egy agyelszíváshoz vezethet, legalábbis ez a veszély fennáll. történelmi jelentőségűre kell ítélnünk a javaslat azon részét, amely sport kérdésére koncentrál. Mindenképpen támogatnunk kell ezt a részt, de persze konkrét intézkedéseket szeretnénk látni, hiszen a politika soha nem lehet hiteles anélkül, hogy konkrét intézkedéseket ne tegyen, legalábbis ne vegyen tervbe. Nehéz időket élünk, ami a gazdasági életet illeti, de ennek ellenére jelentőséget kell biztosítani a sportnak. És éppen ezért fontos, hogy a parlament is koncentráljon erre a kérdésre. Köszönöm szépen a kitűnő bevezetőjét, sok hozzáfűzni valom nincs, legfeljebb csupán ennyi, amit hozzá is tettem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Wildfragt Kamar Ebert kap szót. Köszönöm szépen. Ich kann eigentlich allem dem, was uh, Sie vorgestellt haben. Egyetértek sok mindennel, amit mondott elnök asszony, csupán két észrevétel szeretnék tenni, ami nagyon fontosnak tűnik számomra, és uh, Katarina, a Katarina Nedelavonova által mondottakhoz hozzátennék valamit a visszafizetési modalitások tekintetében. Fontos volna, hogy pontosan definiáljuk, hogy milyen feltételül kell visszafizetni a diákhitelt, ezt az EU-s diákhitelt, hiszen ettől válik vonzóvá vagy elriasztóvá maga a konstrukció. Aztán fejfájást okoz nekem az a kérdés, hogy mi történik azokkal a garanciákkal, amelyeket nem hívnak le. Évről évre ugye jelentős pénzt irányzunk elő, amelyeket a vissza nem fizetett diák hitelek fedezetéül irányzunk elő, de mi van, hogyha mindenki rendesen törleszti a diák hitelét? Mit csinálunk akkor ezzel a pénzzel? A mi költségvetésünket gyarapítja majd, az év végén fel nem használt pénzeszközként más program célokra fordíthatjuk ezt a pénzt, át görgethetjük a következő évre, vagy pedig vissza áramlik ez a pénz akkor a tagállamokhoz. 881 millió erőről beszélünk az egész futamidő alatt, ez nem kevés pénz. Mondhatni nem zseppénz ez. Éppen ezért nagyon figyelmesen kell követnünk, hogy mire fordítjuk a pénzt és milyen módon használjuk fel, tisztázni kell a feltételeket. Aztán ami a Credit mobility illeti a master diákok számára, a mester szakos diákok számára. Tudom, hogy sok feszültséget okozott az a kérdés, hogy folytatódik -e ez, felhasználható ez a program a master szakos diákok számára. Nos, a szöveget elolvasva azt kell, hogy mondjam, hogy nem e, teljesen egyértelmű a kérdésre a válasz, de a szándék számomra mégis kihüvelyezhető, világos, jelesül, hogy a bizottság bár nem eléggé egyetlemen fogalmaz, a master diákok számára is biztosítani szeretné ezt a facilitást. De érdemes volna egy picit pontosabban megfogalmazni a szöveget, hogy nehogy félreértés terjedjen el körünkben. Köszönöm szépen. Előbb Steven, aztán a bizottság, de én is szeretnék valamit mondani. Petra, az utolsó észrevételeddel kapcsolatban. Direkt mondtam, hogy a Decree Mobility és a Credit Mobility között különbséget teszünk. A kredit mobilitás az egész um, stúdium alatt lehetséges, a Decree Mobility voltak éppen egy diplomát szerző uh, tan, uh, master szak mobilitását szolgálja. De hogyha te csak nem, nem akarsz két évre külföldre menni a master tan tanulmányi idejére, hanem csak hat hónapra, akkor a kreditet szerzel egy-két tantárgyban, egy simán hagyományos Erasmusban. Aztán ami a garanciák kérdését illeti, mi történik azzal a garanciával, amit nem költünk el. 2014-ben nincs szükség semmire, 2015-ben nem, 2016-17-ben már tehát a program futamideje vége fele egyre több pénzre lesz szükség tartalékként, és valóban az a kérdés, hogy mindent megőrzünk ebből a pénzből, illetve ha nem költjük el, akkor felhasználhatjuk ezt a pénzt, vagy nem, nem tudom. A bizottságtól kérek erre választ, Korell úr képviseli bizottságot. Aztán a visszafizetési modellítások kérdését is még tisztázni kell. Egyetértek Petra. Nos, a hitel, a kredit mobilitás és a fokozat mobilitás, a diploma mobilitás úgy kell látni, hogy az egyik a régen bevált Erasmus, a másik pedig újonnan kerül bevezetésre. Hannó, a sportról nem beszéltem, mert legutóbb beszéltem a sportról, de azt hiszem, hogy örülnünk kell annak, hogy legalább ennyi említést tétetik a sportról, nem sok pénz ez, de ezzel nem az élsport, hanem a, a közsportot kell támogatni, minél szélesebb körben érje el ezek a támogatások a tömegsportot, és magáncégekkel is partneri viszonyt kell teremteni annak érdekében, hogy mire a mi pénzünk nem elegendőzők, ők finanszírozzák a tömegsport területén. Még egy valamit elfelejtettem. Amikor a problémákat keresgéltem, találtam egy-kettőt. Például azt is, hogy az elmúlt időben történt valami, ami nem különösebben szép. Mi is? Hát az, hogy a bizottság az áfát egyszerre csak visszaköveteli a legújabb szövegváltozatban. Ugye az emberek összegyűjtötték a számlákat, a taxi vagy vonatjegyről számlát, és bárhol, ahol az áfa szerepelt, ki kellett mutatni, és vissza kellett téríteni. Időközben ezt a szabályt megváltoztatták, de a bizottság úgy találta, hogy nem helyesen változtatták meg szabályt. Én nyomatékkal és expressis verbis azt szeretném mondani, azt szeretném kijelenteni, hogy az áfát nem szabad felszámolni az itt kifizetett pénzeszközökre. A mobilitási pénzügyi támogatásokat általános érvényben ki kell vonni mind a társadalombiztosítási járulék, kötele, járulék fizetési kötelezettség, mind az áfa kötelezettség alól, és vonatkozik ezek köztes intézményekre, hiszen nem az EU költségvetéséből kapja meg egy diák ezt a pénzt, hanem a helyi vagy tagállami hatóság utalja át neki. De erről persze nem írhatunk a programunkba, hiszen ez a szubszidiérítés hatája alá tartozik, de minthogy a ciprusi elnökség képviselteti itt magát, éppen ezért kérni szeretném önöket arra, hogy a tanács kereteiben nyomatékosítsák, hogy az ezen a területen kifizetett összegek ne legyenek adó vagy a társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség alá tartozóak. Megengedhetetlen, hogy az európai költségvetésből támogatást nyújtunk az államnak, vagy az állampolgárnak, és az állam még egyszer kaszálni akar. Nem tudjuk ezt leszabályozni, mondom, ez a szubszidiaritás hatájára tartozik, de a tanácsnak érdemes volna megfontolnia ezt a felvetést. Egy-két kérdést hallottunk, és talán a bizottság erre most válaszol is. Korell úr, önéhez szól. Thank you, thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm minnyájuknak ezt az érdekes vitát. Valóban egy sor kérdés uh, hangzott el, igyekszem mindegyikre választ szólni, ha nem, akkor szívesen nekifutok újra. A kiinduló pont a mobilitás, és a megfelelő mobilitás. Itt egyetértek az elnök asszonyjal, hogy a komplementaritás fontos. Tehát az ösztöndíj és a diákhitel ki kell, hogy egészítsék egymást, hiszen két típusú Erasmusról beszélünk, ugye a diák és a, a, a ösztöndíj és a diákhitel Erasmusról. Azután felmerült még itt tovább, egy sor további kérdés. Mi történik azzal a pénzzel, amely a garancia alapba kerül? Nos, a garancia alapba lévő pénz a garancia alapban marad. Hiszen az igazgatási modalitás, amelyet az e IIF irányoz elő, nemzetközi szabályok alá vonatkozik is. A hitelek futamideje hosszabb lesz, mint a program futamideje hiszen ugye először egy-két évig eh, tanulmányait végzi a diák, utána pedig egy viszonylag hosszú időszak alatt, futamidő alatt fogja 15-20 év alatt fizeti vissza a diákhitelt. Éppen ezért a hitelbiztosító alapban tartani kell a pénzt, hogy erre hosszú futamidőre felkészüljünk. A pénzügyi szabályokról szóló vita felvetett egy sor kérdést például, hogy a garanciák visszafizetését biztosító pénzeszközök, amelyek többletben jelentkeznek, visszakerülnek az instrumentumba, tehát magába a diák hitelt finanszírozó eszközbe. Tehát az EIF-hez kerül az átutalásra, amely azután a programban használja föl. Máskülönben ugye nem tudjuk garantálni azokat a hiteleket, amelyeket nyújtunk. A koordinációs mechanizmusról is hagy tegyek néhány észrevételt. Elnök asszony, mint tudja, a végrehajthatósági tanulmányt, a feasibility study-t is elvégeztük, és a bizottság ezt a, ennek a következményeit, a következtetését mind támogatta egy kivételével. Jelesül, hogy a bizottság vagy az ügynöksége üzemeltesse ezt a hitelrendszert. Kizártnak tartjuk ezt, hiszen ez egy sor új adminisztratív feladatot róna a bizottság vagy a ügynökség számára. Úgy járunk tehát el, hogy az e IIF um, igazgatja ezeket a rendszereket, és ő meg majd a pénzintézetekkel veszi fel a kapcsolatot. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy nincs az egésznek ellenőrzése, de hogy is nincs. A pénzintézet, aki a hitelt nyújtja, egyrészt ellenőrizni fogja, hogy beiratkozott master tanfolyamra, beiratkozott diákkal van a dolga, aki egy más országban iratkozott be, mint ahol él, és a két év időszak, de ez egy lehetőség, mert már vannak tagállamok, ahol a master képzés hosszabb ideig tart. Tehát, hogyha az első évben a diák nem lép tovább, akkor a pénzintézet nem folyosítja neki a hitelt. Ez is az ő feladata lesz, hogy ezt ellenőrizze. Aztán van még egy sor kérdés. Elnézést, elnézést mondja az elnök azt, mondja, ki ellenőrizi ezt? Ki ellenőrzi azt, hogy megbukott-e, vagy pedig eh, folytatja a tanulmányait? A pénzintézetek. Hiszen a pénzintézetek ezek azok, akik eh, kockázatot vállalnak, és ilyen módon nekik kell a saját kihelyezett pénzeszközeik biztonságos hollétéről gondoskodniuk. És van még egy nagyon fontos kérdés, amely nagyon fontos is, amit minnyien feltettek, az ekvitási vagy a hitel megfelelési kérdés, az az, az a kérdés, hogy biztosítsuk, hogy mindenki hozzáférhessen ehhez a hiteleszközhöz, bármilyen gazdasági háttérből jön is. Tehát, hogyha a pénzintézet valamilyen fajta zálogot, jelzálogot vagy biztosítékot követel, ez nem elfogadható, hiszen biztosítani kell mindenki számára hozzáférést az EU-s diákhitelhez. És persze, ez elhangzott az egyik képviselő részéről, ennek a, a diákhitelnek vonzónak kell lenni a diákok számára, de a pénzintézetek számára is, máskülönben egyetlen pénzintézet, egyetlen bank sem fogja kihelyezni a pénzét a master diákokhoz olyan ö, szabályokkal, az áradékokkal kell ellátni ezt a szabályt, hogy egyrészt a szociális inklúziót biztosítsa, tehát ne csak a legjobban kereső családok gyermekei kaphassák meg ezt a diákhitelt, másrészt a pénzintézeteket olyan helyzetbe hozzuk, hogy ne riasszuk el őket a hitel nyújtásától. Egy másik kérdés, amelyet feltettek, a kompatibilitásra vonatkozik a nemzeti diákhitelekkel Sok tagállamban működik a diák hitelrendszerem, de persze az EU szint és a nemzeti szint között egy hiátus tátong, és ez a diákhitelrendszer ezt a hiátust, ezt a lukat hivatott kikölt, kitölteni. Aztán Pakkoszony még arra is rákérdezett, hogy hol kell ezt a hitelt kérvényezni a diáknak. Úgy gondolom, hogy igen óvatosnak kell lennünk hogy az egyenlő elbánás elve ne szenvedjen sérelmet. Hiszen nem szabad a nemzetiség alapján diszkriminálni senkit sem, de persze minél közelebb a kapcsolat a pénzintézet és a diák között, annál jobb. De ezt nem írhatjuk elő. Tehát, hogyha lakhelye, vagy pedig a tanulmányi helye szerinti helyen kérvényez, ez mindenképpen előnyösebb. De ezt nem írhatjuk elő. Aztán a diák az ösztöndíj és a hitel komplementaritásának kérdését is feltették. Nos, erre azt tudom mondani, hogy a hitel összege segít biztosítani ezt a komplementaritást. Az életfenntartás költségeit mindig a tanulmány szerinti országban veszük figyelembe, nem a származási ország szerint. Tehát ez volt éppen ez egy korrektív tényező, mely biztosítja, hogy jól figyelembe vegyük azokat a életviteli költségeket, amelyeket a diák a tanulmány országában kell, hogy megfizessem. Úgy hiszük, hogy ez a helyes megközelítés, és erre teszünk javaslatot. Van még egy általános kérdés. A felsőoktatás versus más oktatási ágazatok kérdése. Nos, úgy hiszem, hogy ez egy olyan program, amely egyetemen holisztikusan közelíti meg az összes Um, ágazatot eh, és a formális és informális oktatásban résztvevő diákoknak is lehetőséget kínál. De persze vannak olyan ügyek, amelyek csak a felsőoktatásra vonatkoznak. Hát a master, ugye az csak az egyetemen van, főiskolán, hát nem a szakoktató is szakiskolában nem dobálóznak master diplomával, ezt látni kell. Ez határozza meg tehát a nemzetközi dimenzióját ennek a programnak és valóban látni kell, hogy már ma vannak sikeres programok a nemzetközi együttműködés területén, a felsőoktatás területén. De más területen nincsenek ilyen sikeres programjaink, ezre szempontra tehát figyelnünk kell. Az a gondolat, hogy mindent mutatis mutandis kiterjesztünk az felsőoktatásból a szakoktatásra, a szakképzésre, nem hiszem, hogy járható út lenne, nagyon meg kell gondolnunk. Jelenleg javaslatunkban ami itt, a, itt vitatjuk meg, meg a DEVE bizottság, az talán is van egy a külső eszközről lévő ez instrumentumról vita, ezekről látni kell, hogy több pénz nem áll majd rendelkezésünkre. Tehát vagy a felsőoktatástól veszük el a pénzt, vagy máshol kell találni a pénzt, más eszközökből kell elvonnunk a pénzt. Ezt világosan kell látni a mai szoros költségvetési helyzetben. a bizottság által javasolt nemzetközi dimenzióra vonatkozó növekedés nem olyan jelentős, mint a teljes facilitásra vonatkozó növekedés. 17% az egész facilitásra vonatkozó, és 10% a nemzetközi dimenzióra. Ez ugye pénzre vonatkozik. Ám amikor a valóság, az oktatási valóság és a felsőoktatás valóságát vizsgáljuk meg. A felsőoktatás intézmények között nagy hagyománya van az együttműködésnek, az egyetemek hasonlatosak az egész világon mindenhol, jól együtt tudnak működni egymással. Nem csak az EU-n belül, hanem például az EU kívüli országokkal is. De az EU kívüli országokban sokkal fragmentáltabb a, a oktatás területe, és ezért gondolom, hogy az együttműködésre vonatkozó kezdeményezés ezért jelent meg a szövegben. És talán az ilyen struktúrált együttműködés hatékonyabb, hatásosabb lehet. És több hasznát látjuk minnyáján. Aztán a szomszédsági program, szomszédsági országokkal kapcsolatban nincs észrevételem. Persze a szabályok alapján a szomszédság politikában résztvevő ország tagállami má válhat, már nem EU tagállam, hanem a, a program tagállamává válhat, de hát ez persze pénzbe kerül, ahogy az elnökasszony is mondta, egyszerűen a részvételért fizetni kell, és ez egy szakpolitikai döntés, hogy megmaradnak a szomszédság politikai facilitás szárnyai alatt, vagy pedig a facilitás tagjává válnak, de akkor fizetniük is kell. The part that you like the most. Aztán az a rész, amelyet ön is és én is a legjobban kedveltünk, ez a végrehajtási jogi aktusokról és a felhatározáson alapú jogi aktusokról szóló rész. Eddig úgy néz ki a helyzet, és úgy látom, hogy a rendelet tervezetben is így néz ki, hogy az éves programokra végrehajtási jogi aktusok vonatkoznak, van egy többé-kevés világos definíció erre vonatkozó, hogy mi ilyen is az a program, amelyre ez vonatkozik itt. A, az általános célkitűzésekre van szó, nem pedig a programok konkrét célkitűzésekről, nyilvánvalóan ezeknek a jogi alapban, illetve a felhatalmazáson alapuló eh, jogi aktusokban van a helyük. Mi itt nem a szakpolitikáról beszélünk, nem a munkaprogram általános célkitűzéséről van szó. Nyilvánvalóan célkitűzések nélkül, szakpolitikai célkitűzések nélkül nincsen program sem, hiszen a politikai döntéshozóknak meg kell hozni ezeket a politikai eh, döntéseket, de utána operatív, konkrét részcélokra kell ezeket lebontani, és ott pedig a végrehajtási jogi aktusok lennének a vonatkozó jogszabályok. Úgy gondolom, hogy ez a komitológia általános rendelkezése alá esik, a szubszidaritás azonban, ahogy ön is mondta, nem fogja a program esetében teljesen megoldani a problémát, de a tanulási, oktatási mobilitás esetében nagyon fontos, hogy ezt folyamatosan biztosítsuk, és, és ahogyan önök is a, a, ezt a szöveget bemutatták, pontosan ez a helyzet, hogy ahogyan ezt már legutóbb is megvitattuk, a nemzeti ügynökségektől kívül is van szükség más igazgatási eszközökre. Minimális követelményként biztosítanunk kell azt, hogyha nincs is egy közös, egységes, koordinációs hivatal vagy iroda, akkor is biztosítanunk kell azt, hogy minden egyes tagállamban a végrehajtás egységes módon történik. Lehetnek különböző nemzeti hatóságok, amelyek illetékesek egy-egy program alrész végrehajtásáért, de minimális követelményként valamiféle uh, koordinációra szükség van, hogy konzisztensen ugyanolyan módon kerüljön végrehajtásra a program más esetben nem érnénk el az egyszerűsítést, hanem sokkal inkább összetettebbé tennénk az irányítását a programnak. A, úgy, remélem sikerült megválaszolni a kérdéseket, de úgy gondolja, hogy még egyszer szutkát kapjak, akkor szívesen válaszolok még további kérdésekre. Köszönjük szépen, Korel úr! Szeptemberben ugye intenzíven megvitatjuk majd az akkor már olvasható részletes, jól látható programot, amint tudják, a jelentés tervezetemet én is szeptemberben fogom benyújtani, és ha szükséges lesz, akkor mindenki elegendő időt kap majd arra, hogy módosítót nyújtson be, novemberben szavazunk ugye erről. Az elnökségnek, a ciprus elnökségnek most nem adom meg a szót, hiszen holnap őket képviselő miniszterük, aki majd szót kap, így talán megértik, hogy ma nem kapnak szót. Ezzel pedig le is zárnám ezt a vitát, és kérném, hogy a legutóbbi alkalommal és a mai alkalommal megkapott dokumentumokat ne dobják félre, hanem hanem használják ezeket a dokumentumokat, amikor majd a programmal kapcsolatos megjegyzéseikkel eh, gondolkodnak. Most pedig szeretnék engedélyt kérni arra, hogy a holnapi délutánt tegyük szabaddá, tehát egy kicsit gyorsabban dolgozzunk, és akkor holnap délután már e, nem kerül sor ülésre. Néhányan ezt kérték, és igyekeztünk ennek eleget tenni, remélem, hogy ezzel mindenki egyetért. És akkor a napirend ötös pontja következik, a Kreatív Európa program. Elnézést kérek a bizottságtól, tényleg bocsánatot kell kérnünk, azért, hogy nincs mindenki számára elegendő hely a teremben, tehát itt akkor egyesek kimennek, mások bejönnek, és egy kicsit várnunk kell, amíg a vendégek cserélődnek. So, everybody, especially the visitors, please. Kérek mindenkit, különösen vendégeket, hogy üljenek le, vagy hagyják el a termet. Kérem, üljenek le. Rendben. A Kreatív Európa programról a mai napon folytatunk először érdemi eszmecserét. Kosta asszony ugye az előadónk a e témakörben, egy nyilvános közmeghallgatást tartottunk, amely az Európai Unió egészében nagy vízhangra lelt, és egy közmeghallgatásban három pontra térnék egyrészt. A kulturális és a média ágazat sokszínűségét figyelembe kell venni gazdasági szempontból, és aztán nagyon fontos az, hogy ne veszítsünk el már jól bevezetett márkaneveket, leginkább a média programról van itt szó. Harmadik sorban pedig mindenképpen figyelembe kell venni a, a non-profit szervezetekre, nem csak kereskedelmi, ipari projekteket kellene támogatnunk. Ezek tehát a legutóbbi ülésünk eredményei, és Kosta asszony az első benyomásairól fog nekünk beszámolni, és hát néhány esetben hasonlók a problémák, például a végrehajtási és a feltalmazáson alapuló jogi aktusokra említeném itt. De akkor Koszta asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! A Kreatív Európa program része egy folyamatosan változó keretnek a bizottsággal folytatott közmeghallgatás során, illetve az érintett felekkel folytatott megbeszélések során uniós szinten, illetve a tagállamokban is megmutatkozott, és az Európai Parlament is nyilvánvalóan láthatta azt, hogy a bizottság nagyon komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy innovatív javaslatokat dolgozzon ki, és ne csak a média ágazatra terjedjenek ki az új javaslatok. Először is köszönetet mondanék azoknak a kollégáknak, akikkel informális eszmecserét folytattam, hiszen nagyon értékesek ezek az informális megbeszélések az árnyék előadókkal és többek között. Tehát köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitán, azoknak is az észrevételeket. Előre bocsátanám most pedig azt, hogy Mindegyen emlékezhetünk arra, hogy amikor a bizottság kidolgozta javaslatát, akkor ugye az Erasmus mindenkinek programmal együtt, illetve a Horizont programmal együtt, a Kreatív Európa program is azon programokhoz tartozik, amelyek folyamatosan növekednek, és a költségvetésük folyamatosan emelkedik, és úgy gondolom, hogy ez jele annak, hogy hogy sem a tanács, sem az Európai Parlament nem kíván ellent mondani az Európa 2020-as stratégiai programnak, hiszen az európai versenyképesség, a szociális integráció, az intelligens fenntartható fejlődés sorok pontjai lehetnek ezek a programok. Úgy gondolom, nagyon üdvözlendő tehát, hogy ezek folyamatosan fejlődnek ezek a programok. Aztán egy második szempont, amelyet szintén fontos megemlíteni, az az, az hogy eddig volt egy kulturális ág, most megjelenik a kulturális kreatív ág összekapcsolása, a kulturális szakbizottság és ugye ezt támogatta. Láthatjuk, hogy most 12 ágazat van, ahol ez a program támogatást biztosítani a, itt az építészettől, a kiadókon át, a különböző kulturális területeket kívánja támogatni ez a program, és próbálnak minden al ágat bevonni az átfogó programba most egy olyan szakaszában tart a munka, ahol a digitális kívásokkal is szembe kell nézni, az internet is fontos szerepet játszik ugye az audiovizuális ágazatban, az értékteremtés, a fogyasztói viselkedés is megváltozott a technológiai fejlődéseknek köszönhetően ugye a kulturális örökség megőrzése tekintetében is nagyon jól használhatók a digitális technikák. Tehát ez egy olyan kívás, amelynek elet kell tennünk, a digitalizáció. A másik kívás pedig azzal kapcsolatos, hogy mi történik akkor, hogyha nem sikerül magánkézből és közpénzekből megfelelőképpen finanszírozni ezeket a kulturális ágazatokat úgy ugyanakkor láthatjuk, hogy a gazdasági válság ellenére is a kulturális eh, termelés, hogy így mondjuk az erősödött, és az új digitális rendszerek a hagyományos rendszerekkel kéz a kézben fejlődnek. Ez egy anticiklikus uh, iparág, itt uh, mindig újabb és újabb innovatív uh, termékek kerülnek előállításra. Uh, itt sok más ágazata is összekapcsolódik a kultúra, és hát az európai GDP-nek 5 százalékát adja az, és 6 millió embert érint ez az ágazat. És hát láthatjuk, hogy itt is sok minden változik. A júri szakbizottság pontosan tudja, hogy milyen nehéz itt a, például a szerzőjogok tekintetében az új változásokkal lépést ö, tartani. Ugye a szellemi tulajdon védelme, a hozzáférés a kulturális javakhoz, ezek fontos kérdések. Aztán a gazdasági ö, lehetőségek, amelyek ez, ezen ágazatban rejlenek, szintén jelentősek a bizottsági javaslat az elmúlt hónapokban megmutatta azt is, hogy az egyes tagállamokban, saját hazámban is egyre kevesebb pénzt fektetnek be a kultúrába, egyre kevesebb a magánvállalat, és a közpénzekből is egyre kevesebb jut a kultúrára. És emiatt nem szabad azt hinnünk, hogy 7 évre ez az 1,8 milliárd euró valóban elegendő lesz. Ez a minimális összeg, amelyhez ragaszkodunk el, igazából növelnünk kéne ezt, ezt az összeget, semmiképpen sem szabad ezt csökkenteni, mert nem lesz elegendő 7 évre. És akkor még egy megjegyzés. A Kreatív Európa programról szóló szövegben az is áll, és aztán nem kapott elegendő figyelmet, az az, hogy a jogi alapot és figyelembe kell venni az UNESCO vonatkozó egyezményt, a Lisszaboni szerződést is, a kultúra, a kulturális termékek értékét tiszteletben kell tartani, de más európai programokkal is kapcsolatot kell teremteni. És ezt úgy gondolom még jobban ki kellene domborítani. Ezek nagyon fontos alapköveke ebben a programban. és a programnak az elsődleges iránya, vagy az elsődleges célja, tehát a kultúra támogatása, de és nem csak a gazdasági szempontokkal kell foglalkozni. A kulturális tevékenységek ennél többet és akarnak éppen ezért ezt jobban ki kell hangsúlyozni, a meghallgatás is ezt mutatta, illetve az érintettekkel folytatott eszmecserék is ezt mutatták. A Lisszaboni szerződés szolgál ugye jogalapként, és itt horizontális célkészítésről van szó, a kultúra támogatásról, a több szakpolitikát is érint, hiszen itt komoly uh, több, többlet érték teremtődik, a többnyelvűség, a kulturális örökség, a kulturális sokszínűség, ezek olyan szempontok, amelyeknek meg kell jelenniük a különböző jogalkotási szövegekben. Itt ebben a szövegben is nagyon röviden jelenik ez, mert itt más került középpontba, a, például a többi programmal történő összekapcsolás, az integráció itt csak nagyon röviden kerül megemlítésre, de például a Horizont programmal is össze kellene ezt kapcsolni, a strukturális alapokkal, a digitális menetrendet és szemet kell tartani és mindenképpen kötelező érvényű eszközöket kell létrehoznunk, amelyek megmutatják, hogy az integráció új szakaszába lépünk. Nagyon sokszor vertikálisan kezelik ezeket a témákat, de ezt tulajdonképpen horizontálisan kellene megvalósítani és érvényesíteni. Úgy gondolom, hogy nem elegendő az, hogyha csak vertikális eszközöket alkalmazzuk a digitális menetrendben, sem az Európa 2020 stratégiában, a strukturális alapok esetében pedig különösen fontos az, hogy, hogy, hogy horizontálisan megjelenjen a kultúra. Ezt a jelentésemben is megemlítettem, és úgy gondolom, hogy a Kultúrás Szakbizottságnak emellett ki kellene állnia, ki mondanunk azt, hogy a kultúra egy átfogóbb dolog, és minden más szakpolitikai területben, területen is meg kellene ennek jelennie. És hát ahogy az elnök azt is mondta, itt valóban mindenki ezt a véleményt támogatja, minden találkozónk, a közbekallgatás is ezt mutatta, hogy itt nagyon sok ágazat érintett, és tudjuk, hogy a bizottság igencsak drasztikus döntéseket hozott, amikor a különböző programokat összevonta. Ugye volt a média programunk korábban, ez most a Kreatív Európa programba beleolvad, egy, egyetlen egy program lesz tehát a jövőben. De hát itt különböző vállalkozási modellek, értékteremtési modellek és szempontok jelennek meg e két területen ez tulajdonképpen két terület, a kultúra és a média. Nyilvánvalóan kölcsönhatást, szinergiákat kell elérni a két terület között, de ez akkor is két külön terület. Éppen ezzel mi azt javasoljuk, hogy struktúráljuk úgy ezt a programot, hogy a Kreatív Európa jogi kerete maradjon meg, de két külön programra bontsuk le aztán ezt mind az irányítás, mind a funkciók szempontjából, tehát két programot kellene megvalósítani, egyrészt lenne a média program, és aztán lenne a kulturális program. És az innovációt is bevonhatjuk még ide, ezt is csak támogatni tudom. Tehát jó, e tekintetben jó volt az ágazat közé megközelítés. mert ezt ezt akkor itt lehet horizontálisan is haladni. Elmondanám, hogy sok észrevételüket figyelembe vettem, azt is, amit a PAK asszony mondott. Például a védjegyek védelme, tehát vannak itt is olyan kezdeményezések, amelyeket mindenképpen támogatnunk kell, de hát ezt nem szabad elaprózni, itt átláthatóan, világosan kell eljárnunk, hogy ne torzuljon semmi sem. Tehát még egyszer a Kreatív Európa programon lenne egyszer a média programunk, itt már ugye egy korábbi struktúrát megtarthatnánk, akkor is, hogyha most már a médiaprogram, tehát nem önálló program lenne, a Kreatív Európán belül is megőrizhetné az eredeti struktúráját. És akkor lenne még egy, egy orientációs javaslatom, de nem szeretném azt hinni, hogy vannak olyan területek, amelyeket alábecsülök, de beszéltem a kollégákkal is, hogy ez egy jó szlogán, hogy kreatív Európa, sok dimenziót, sok szempontot magába foglal, de engem akkor is aggaszt az, hogy már nem kultúrára van szó. Szóval nyilvánvalóan igen, megjelennek itt a kulturális ágazatok, de mégis maga ez a fogalom, hogy kultúra ezzel az új elnevezéssel elvész. Tehát jó lenne, ha ezt is megvitathatnánk. Aztán más kérdések is felmerülnek még. megállapítottam azt is, hogy vannak dolgok, amelyek hiányoznak a szövegből. Van egy dolog, amely van egy olyan dolog, a regionális dimenzió, amely nagyon sok más helyen megjelenik a kreatív tevékenységek tekintetében, ez ugye a fejlődésre, az integrációra is kihat, és transregionális projektekre és ki kellene itt térni, hogy hogyan lehet a régiókat összekapcsolni, hogyan lehet hálózatot építeni. Más területeken itt már sok tapasztalatot szereztünk a hálózatépítéssel, aztán a, a, a, a Rúrvidéken és más területeken, ugye Torino környékén és ugye az ipar, a, igen, csak lecsökkent az ipari termelés, és itt inkább a kulturális irányba kezdtek el beruházni, és a kulturális fejlődés, fejlesztés került középpontba az ipar megszűnése követően. Tehát ezt a fajta regionális megközelítést mindenképpen erősíteni kellene, fel kellene mutatni azt is, hogy a helyi önkormányzatok, és a helyi vállalatok és tövek, ezek is mind-mind nagyon fontos szerepet játszanak, és hozzájárulhatnak a fenntartható, innovatív helyi fejlődéshez. És amit mondtam, transregionális projekteket is lehetővé kellene tenni. Van még egy dolog, amiről nem beszéltem meg eleget. A javaslatnak az egyik fő célja az, hogy szélesebb közönséget szólítson meg néha ez az egyetlen kritériumunk, úgyhogy ha ez így van, akkor ezt jobban ki kéne használnunk. A szociális dimenziót is ki kell domborítanunk a közszolgáltatások területén, az ifjúság és a gyermekeknek azon csoportjait, akik kirekesztődnek ebből, például az etnikai kisebbségeket számukra is hozzáférhetővé kell tenni az oktatást. Ezen kívül vannak bizonyos referenciák a szövegben, amelyek a digitális olvasottságra vonatkoznak. Ezek az utalások nagyon általánosak, és Erről többet kellene beszélnünk. Hiszen fontos az is például, hogy az emberek új nyelveket sajátítsanak el. És Mindez lehetővé teszi az emberek számára, hogy a szakmai oktatásban részt vegyenek. Nagyon sokszor az ember szembe kerül a digitális világ kihívásaival. Most már ez egy új készség, amit fejleszteni kell. Egy másik pont, és ez már többször fölmerült a Kulturális Szakbizottság ülésein, az az, hogy erősíteni kellene a kapcsolatot a az oktatásképzés és az egyetemek között. Hát erről nem túl sok szó esik. Ezen kívül nagyon fontos lenne a művészek és a kreatív alkotóknak a szerepe. Alig említjük meg ezeket, egyszerűen csak azt említjük meg, hogyha valaki valamilyen programot működtet, akkor mit tegyünk vele. Szerintem külön fejezet kellene arról, hogy a művészek, szerzők, kreatív embereknek a szerepét hogyan látjuk. Ezen kívül a mobilitás javításának a lehetősége, hogy ösztöndíjakat csereutakat szervezünk meg kulturális intézményekkel. Ezen kívül a meghatározó, meghatározások körében a KKV-kat illetően egyértelművé kell tennünk, hogy itt a mikrovállalkozásokat is ideértjük, mert ezek most jelenleg nincsenek itt, pedig ezek általában véve a kulturális szerveződések, ezek mikroszerveződések. Aztán a civil szervezeteknek a szerepe is nagyon fontos, hiszen a kulturális intézmények, a civil szervezetek között nagyon nagy az együttműködés, tehát jó lenne, hogyha az ő támogatásukra külön intézkedéseket tennénk. Ezen kívül az operátor, a cultural operatornek a kitétele, ezt jobban kellene definiálnunk, hogy pontosan kiről is beszélünk. És hogy ezzel, ennek a kategóriának milyen támogatást adhatnánk. Továbbá sosem definiáltuk azt, hogy mit értünk az alatt, hogy kulturális intézet vagy intézmény. Európában szerintem ez nagyon specifikus dolog. Itt nem cégekről beszélünk, vagy civil szervezetekről, hanem néha olyan nemzetközi szerveződésekről, amelyek új tehetségeket kutatnak fel. Nagyon fontos, hogy ezt kidomborítsuk azért, hogy ne keverjük össze más kitételekkel. A következő az Erasmus eh, és a média Mundusszal kapcsolatban már említettem. Van egy olyan programunk most már, amely nem tesz különbséget a kettő között, és megpróbáljuk most azt elérni, hogy harmadik országokkal kétoldalú szerződéseket lehessen kötni. Ez jó elképzelés, nagyon nagy az igény a nemzetközi együttműködésre a harmadik országokkal hogy ne csak az audiovizuális szektorban, hanem általában a kulturális intézmények számára ezt lehetővé tegyük. Erre nagyon sok példát láthatunk különböző tagállamokból, ahol a, a BRICS országokkal például nagyon jó kulturális partnerségeket alakítottunk ki, pedig ezekben az országokban néha nagyon nehéz ösztöndíjakhoz, támogatásokhoz jutni a kultúra területén. Tehát szerintem jó lenne, tényleg jó elképzelés, hogy más országokkal is együttműködjünk, nem csak a 27 plusz tagállammal, hiszen általában ők részesülnek ezekből a támogatásokból. Ehhez azonban meg kell határoznunk, hogy pontosan milyen intézkedések kaphatnak támogatást. Nem csak két oldalú szerződések keretében, hanem a létező egyezményeken kívül a bizottságnak meg kell említeni specifikusan, hogy kiknek szánja a költségvetési támogatás, és pontosan mekkora költségvetési támogatást szán bizonyos intézkedések számára, hogy pontosan tudjuk, hogy harmadik országok számára mi az elérhető keret. Ez egy nagyon érzékeny kérdés. Általában véve a szöveget nagyon fontos hogy specifikáljuk túlságosan általános, nem tartalmaz pontos meghatározásokat, nem mondja ki, hogy pontosan mit várunk el eredményként, és gyakran mennyiségi normákat szab meg, de hát a kultúra területén gyakran nem lehet a mennyiséget, mint kritériumot használni. A tőke itt más értelmet nyer, mint más területeken ezt is meg kell vizsgálnunk, úgyhogy várom a javaslataikat, hogy a kulturális hozzáadott értéket hogyan lehetne pontosan mérni. Aztán itt van meg a költségvetésnek a kérdése. Valóban az előző programhoz képest 37%-kal növekedett a költségvetés. Bár itt most több a résztvevő ország, és több a program is, tehát ez nem abszolút értékű 37%-os növekedés, de a jogszabály nem említi, hogy a bizonyos programok között hogyan osztódik fel ez a költségvetés, tehát ez csak a memorandumban szerepel. Meg kell határoznunk pontosan, melyik programra mekkora növekedést várunk. Azt hiszem, hogy a minimális támogatásoknak a mértékét is meg kellene szabnunk. Nagyon sok kulturális operátor ezt kérte tőlünk, hogy ezt mindenképpen tegyük meg. És még nagyon röviden az új pénzügyi eszközről. Az új pénzügyi eszközt illetően most már tudjuk, hogy ez nagyon sok programot lefed. Itt megemlítjük az európai garancia alapot, a nemzeti és a nemzetközi pénzügyi intézményeket felszólítottuk, hogy olyan csomagokat szabjanak meg, amelyek felhasználhatók a kulturális szektor számára. Én úgy gondolom, hogy ez kiegészítő programként kell, hogy megjelenjen a már elérhető támogatások mellett. Van azonban egy pont, amely nem egyértelmű. Tisztáznunk kell azt, hogy pontosan mi a földrajzi megoszlása ezeknek a kölcsönöknek, mert az egyes tagállamokban eltérnek a jogi keretek a kölcsönökhöz való hozzáférést, illetően azt hiszem, hogy most ellenőrizzük ezt. A média területén pedig még csak két pénzügyi intézmény reagált erre a felhívásra, hogy támogatást nyújtsanak, úgyhogy ezt amit még tisztáznunk kell. A non-profit intézmények és a kereskedelmi célú intézmények között is különbséget kell tennünk, és nem szabad mindent a bizottságra bízni. Mi a helyzet az úgynevezett Creative Europe Desk-el? Ez hasonló az Erasmushoz, a oktatás keretében valósulnak meg. Egyértelmű, hogy ebben a jelentésben nem szabad csak konzultáció szereppel megelégetnünk, és csak az éves programokat áttekintenünk, hanem bele kell mennünk a részletekbe, delegált aktusokra is szükségünk van, amelyekben megszabhatjuk azt, hogy mik a kitűzött célok várható eredmények. Hát még tudnénk mit mondani, de akkor ennyiben hagyom, és összeállítottam egy feljegyzést. Elnök, Bagó úr kért szót, és aztán még kettem. Ezzel lezárom a hozzászólásokat, aztán a bizottság következik. 4 óra 15-kor el kell, 4 óra, 5 órakor el kell kezdenünk az Amnesty international -t. muszáj, Bagó úr, de kérem röviden, csak kérdéseket kérem röviden. Köszönöm a szót, elnök asszony. Akkor inkább egy plusz információval szeretnék hozzájárulni az üléshez, hiszen, eh, ahogy Koszta asszony is mondta, számomra sem volt világos az a bizottsági előterjesztésből, hogy a kulturális és kreatív ágazatokban működő kis- és középvállalkozásoknak a támogatását szolgáló új alprogram. Oh, Tehát számomra sem volt világos, hogy a, a támogatási alprogramnak az irányítása és a végrehajtása hogyan zajlik a gyakorlatban, és én ezért egy írásbeli kérdéssel fordultam a bizottsághoz, eh, amit nem olyan régen kaptam meg, és ebben a válaszban megmagyarázzák azt a hitelgarancia eszköznek a létrehozását, ami a hagyományos támogatás alapú eh, intézkedéseket párhuzamosan lesz alkalmazható a, a támogatásokra, és ezt az Európai Beruházási Alap eh, fogja végezni. A bizottságtól kapott írásbeli választ természetesen pár órán belül meg fogom küldeni a kollégáknak is. Köszönöm. Merci, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure et chers collègues. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Köszönöm a raportőrnek és a kollégáknak is. Szilvia, nagyon szépen köszönöm a magyarázatát. Nagyon sok mindent felvetett és erről már nagyon sokat beszéltünk, nagyon hosszan. Viszont ez egy nagyon fontos téma, az eszmecsere nagyon fontos ahhoz, hogy előre haladhassunk. Elnök asszony, ön három kérdésre tért ki, szerintem pontosítanunk kellene ezt a dolgot. A szöveg jelenleg nem elég pontos. Április 6-án a meghallgatás során tartottam egy előadást, és akkor én elmondtam, hogy általában véve az Európai Bizottság nem tisztázza bizonyos területeken a helyzetet. Még bizonyos pontokon választ kell kapnunk. Hagy említsem meg, hogy a főpontokat illetően, és akkor ezeket föl is sorolnám most, választ szeretnék még. Először is nem értem egészen, amikor a különböző brandeknek adott támogatásokról volt szó, szerintem meg kell néznünk, hogy milyen alapokból kapnak támogatást, és hogyan függnek ezek össze. Ez számomra nem egészen átlátható. Másodszorban a garancia alap, amelyet a bizottság javasol, ezzel kapcsolatban nincsenek részletek. Lehet, hogy fenntartásaink lennének ezt, illetve lehet, hogy kidobjuk a pénzt az ablakon, közvetítőknek adjuk őket, pedig a támogatásokat nem így kellene felhasználni harmadsorban. A parlamentnek nincsen semmiféle garanciája azt illetően, hogy a program hogy valósul meg a gyakorlatban, pedig erre a biztosítékra szükségünk van ezekben a nehéz időkben. Azon kívül, és akkor talán a bizottság erre válaszolhatna itt ma, vagy a jövőben írásban, a programnak a célkitűzései szerintem ezek nem pontosak, nem érthetőek. Én részletesebben szeretném ezeket látni. Mik a célkitűzések? hová megy pontosan a pénz. Aztán az információs deszkeket illetően. Bizonyos országokban nagyon nagy nehézségeket okozhat ezeknek a felállítása. Önök hogy képzelik ezt el, hogyan fognak ezek működni? Aztán a programoknak az ellenőrzése. Hát itt is még pontosításokra van szükség. És ezek akkor még csak a legsürgősebb prioritások számunkra hiszen a pénzeszegek nagysága, hogyan azonosítják be, hogy kiknek juttatják őket, milyen közvetítőkön keresztül. Ez mind-mind kicsit fluid, és nem egészen pontosan értem. Én nem állok készen arra, hogy egy blankó csekket állítsak ki a bizottságnak, még akkor sem, hogyha nagyra tartom őket, mert a szlogen ugyan gyönyörű, de a pontos leírása, hát az hiányzik. Az egész dolog nem teljesen átlátható. Aztán van még egy dolog, amit szeretnék felvetni. A Kreatív Európa program két dologra kihat először is a médiaprogramoknak a sikerére. Hát legyünk őszinték, működik, már jól működik a médiaprogram, akkor miért nyúljunk bele? Ezen kívül az audiovizuális szektort illetően ezt a programot az audiovizuális szektor nagyon is figyelemmel követi, mert sikeresnek tartják. Egyik azoknak a programoknak, amik nagyon sikeresen működnek a bizottság égisze alatt. Miért nyúljunk akkor bele? Inkább egyszerűsítsük a dolgokat. Egyértelmű célkitűzésekre van szükség ott, legalábbis ahol szükség van erre. És figyelemmel kell követnünk hogy mindent valóban a gyakorlatban is végrehajtanak. Nagyon nagy munka vár még ránk, és örülök, hogy együttműködhetek önökkel, nyitott vagyok, és remélem jól fogunk együttműködni. Szeretnék néhány választ kapni, köszönöm. Köszönöm, Sáki asszony, majd a bizottság. Köszönöm szépen. Rövidre fogom magamat. Úgy hiszem, először is elégedettségemnek kell hangot adni a költségvetés növekedése okán. Beszélhetünk sokat, de gyakran bizony szóvirágok marad, szóvirág marad a kultúra támogatása, és nem konkrét pénzben jelenik meg ennek, tehát örülök. Úgy gondolom, hogy a kapacitásépítés, a versenyképesség nagyon fontos, de ehhez szükség van a szervezetenkre belüli kultúra megváltozására, és ebben nagyon szerencsés, hogyha egyre inkább a támogatásról a hitelre állnak át, és egy új gondolkodás veszi kezdetét. Egyetértek a hatékonyság növelésével, a bürokrácia csökkentésével, és azt gondolom, hogy nem a brendekről, a márkákról kell beszélni, hanem hatásról kell beszélni. Ha valami működik, az emberek ráfigyelnek, megtalálnak. De biztosítsuk azt is, hogy a kisebb szervezetek is hozzáférjenek a pénzalapokhoz, és ne csak a kereskedelmi vagy a jól eladható kulturális termékekre vonatkozzon ez. Az ICT és a digitalizációt a konkrét célok között említik, és nagy nyomat, nagyobb nyomatékot szeretnék adni ennek a célnak. És üdvözlöm azt a tényt is, hogy az EU-t globális szereplőként tekintjük, hiszen én a szakbizottság jelentéstevője vagyok a kultúra, mint az EU külkapcsolatok egyik eszköze jelentésnek, és éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kapcsolatokról, a crossoverekről, a különböző EU szakpolitikák közötti horizontális kapcsolatokról érdemes volna beszélni. Ugyanakkor kiemelem azt, hogy milyen fontos, hogy lássuk, hogy a külső, az EU külkapcsolataiban, a fejlesztési segélyben, a um, harmadik világnak nyújtott um, pénzeszközekben a kultúra kérdés is megjelenjen. Úgy gondolom, hogy közösen válvetve kitűnő jelentést tudunk ebből csinálni, a árnyék jelentéstevők és a jelentéstevő asszony. Köszönöm szépen. Most megadom a bizottságnak a szót. A kultúra főosztály igazgatója egy másik, meg másik ülésre kellett, hogy menjen, tehát ő nincs itt. Azt hiszem, hogy a kutatási területen van jelen, tehát most megadom bár nem a helyettesének, nem az utódjának, de ez közeli munkatársának a szót. Köszönöm szépen. Valóban az igazgatónknak el kellett menni. Éppen ezért tisztázni szeretnék egy-két felvetést, aztán Iva Szilva kollégám a jogi kérdésekről is beszél. Köszönöm az észre, észrevételeket, az izgalmas vitát. Egy-két dolgot szeretnék tisztázni. Egyrészt a kultúra és az audiovizuális ágazatnak speciális ö, szerepe van. Ezért a Kreatív Európa program egy keretprogram különböző ágazatokat küldön, különböztetünk meg, a kulturális ágazatok, a médiumok és az ágazatok közötti kapcsolatok területén. Ezek autonóm területek vagy csapásirányok, saját költségvetésük van, és saját uh, kiírásokat folytatnak le hiszen teljesen egyetértünk önökkel abban, hogy az értékteremtési láncolat, az érték más a kultúrában, mint a gazdaságban, tehát fontos, hogy testre szabottan tervezünk. Második észrevételem a non-profit ágazatra vonatkozik. Teljesen egyetértünk önökkel abban, hogy ez nagyon fontos, különösen a kultúra területén, egyébként én magam a kultúráért felelek a bizottságon belül, és ez lesz a fő, a kultúra program fő címzetjei a non-profit szervezetek lesznek. E, egy-két kivétellel, egy-két kivétellel, ahol um, az irodalmi műfo- a műfordításokat támogatjuk, és ezt persze a kiadók kapják meg, akik ugye nem non-profit szervezetek. Valójában tehát azt látjuk, hogy alapvetően a nem profit, a non-profit ágazat használja a kultúra, tám- kultúra program támogatásait a loan facilitás pedig sokkal inkább a cégek számára játszik fontos szerepet majd. A implementált és a delegált, vagy a végrehajtás és a átruházott jogi aktusok tekintetében visszautalok arra, amit Jody Kerr mondott egy korábbi üléseken, ülésünkön. Ugyanakkor a politikai szempontokról a jogalap szól, és a prioritásokról is szól a kultúra program keretében ez, ez még nem így volt, tehát sokkal alacsonyabb a jogalap ebben a programban, a Kreatív Európa programban, mint a kultúra programban, és specifikus célokat is megfogalmazunk. Ami a kultúra belső inherens értékére vonatkozó kérdéssel, kérdést illeti, egyetértek, hogy a kultúra in, inherens értéket hordoz magában, ezt ugye nem írtuk le így szó szerint, de a program célja az, hogy a legjobb körülményeket teremtsen művészek és alkotóművészek számára, és segítse az ő határon átnyúló tevékenységét, utazását. És így eh, igyekszünk jobban megfogalmazni a szöveget. A kultúra és a kulturális diverzitás vagy sokszínűség egyértelmű célja ennek a programnak. Röviden még a helyi és a regionális kihatásáról a kultúrának és a kreatív tevékenységnek. Először is felhívnám arra figyelmüket, hogy néhány héten belül a bizottság egy új ö, európai kulturális főfárosokról szóló kezdeményezést fogad el a 2020 utáni időszakra vonatkozólag, ezzel járunk hozzá a helyi és regionális fejlesztésben a kultúra szerepének támogatásához. A figyelmünk a programon belül, ugye ez egy európai program, nagyon is a transnacionális együttműködésén nyugszik, hiszen ennek a Kreatív Európa programnak ki kell egészítenie a nemzeti szinten zajló programokat, de ugyanakkor a néző, a közönség fejlesztés eszközét is alkalmazzuk azért, hogy a kultúra jobban fogyasztójára találjon, jobban beágyazódjék a gazdasági, szociális, társadalmi közegbe is. A publikum támogatás vagy fejlesztésnél igyekszünk szélesebb körű ö, publikumot elérni a program segítségével. Voltak éppen ez egy outreach eszköz, amely a társadalmilag hátrányosabb helyzetű ö, rétegeket is igyekszünk, hozzájuk is igyekszünk eljutatni a kultúrát. A definíció tekintetében a cultural operator fogalom a kulturális szervezetek, a művészekre vonatkozik, de megnézhetjük, hogy más fogalmat használjunk-e. Aztán a definíciókról szólva, a KKV-król szólva, igen, 2000, a 2003-as bizottsági ajánlásra gondoltunk, amely a kis, közép és mikrovállalkozásokat is tartalmazza. Tehát valóban ezt érdemes tisztázni. A kvantitív mérésről joggal mondta, hogy a jogi alap tisztán kvantitatív természetű. De biztosíthatom önöket, hogy ez nem azt jelenti, hogy a kvalitatív értékelés ne volna fontos. A 14-es szik 3-as pontja egyébként szól erről. A módszertam a bizottság minden programjában arra koncentrál, hogy olyan indikátorokat vezessünk be, amelyek a jogalapra kerülnek vetítésre, és ilyen módon jobban alkalmazhatóak. Ezzel a hatást is erősíteni akarjuk. Ezek egyértelműen kvalitatív, minőségi indikátorok tehát, azaz, hogy kvantitatív, mennyiségi indikátorok, de mindez nem jelenti ezt, hogy nem alkalmazunk kvalitatív, minőségi Eh, indikátorokat. Aztán az elszámoltathatóság kérdéséről. A pénzügyi rendelet eh, átláthatósági, elszámoltathatós, elszámoltatási kötelezettségeket ró a kedvezményezetre, illetve a költségvetési hatóságra, és itt talán átadom kollégámnak a szót, ha értenek velem. Köszönöm szépen, csak egy rövid észrevételt szeretnék tenni a médiumokról, illetve a pénzügyi eszközről. Az egyik kérdés, amelyet feltettek, definíciós kérdés. Illetve arról beszéltek, hogy érdemes volna pontosítani a definíciót. És az operator fogalmát, a, jelzem, a múltban is használtuk, annak érdekében, hogy a független produkciós cégek, a mozihálózatok és sok más szereplőre alkalmazzuk. Ezt megvizsgálhatjuk, ezt a fogalmat, de az irány, múlt iránymutatásaiban bevált ez a fogalom, az operator fogalom. Üzemeltetőnek fordíthatjuk talán. Aztán a kultúra és kreatív ágazat garancia facilitásáról. Az egyik kérdés, a földrajzi lefedettség, melyről majd szó volt. Az egyik fontos észrevétel, amelyet tenni szeretnék ezzel kapcsolatban az, hogy pénzintézetek nem kapnak ebből a facilitásból pénzt. Ez csak egy garancia, amelyet ezek az intézmények kapnak meg, annak érdekében már a pénzintézetek bankok, hogy a kulturális és kreatív operétöröktől, üzemeltetőktől vállalt kockázatokat lefedjük számukra. És minthogy a mai napig alig használták fel ezeket az eszközöket, például a SIP eszközt, a kompetitivitás és innovációs programot, azért, mert paramétereikben ezt nem igazították ezen kulturális ágazat belül, ágazaton belüli szereplők igényeihez. Ezért a mentalitásunkat kell megváltoztatni. Az elmúlt hetekben nagyon felgyorsult a munka, hiszen létrejött a Financial Regulation, a pénzügyi rendeletről a politikai megállapodás, és a dolog működéséről egy következő ülésen örömmel beszámolok annak érdekében, hogy a rendelet ezen részét mindenki számára világosá tegyem. Tisztában vagyunk azzal, azzal hogy fontos, hogy a tag, a KKV-k, a kis és középvállalatok a saját tagállamukban finanszírozást kaphassanak pénzintézetektől, és ezzel kapcsolatosan mind a tanácshoz, mind a parlamenthez egy módosított szöveget fogunk eljuttatni. Köszönöm szépen. A médiumokról nem mondott semmit. Mit akart mondani a médiumokról? A médiáról, a médiaprogramról. Igen, hogy különböző operéterek, üzemeltetők vagy szereplők vannak, és ha még egy valamit megenged, a média um, márkát egész Európában ismerik. Például azok a filmek, amelyeket a média, a média logó szerepel, hogyha a médiában való finanszírozásra kiválasztották ezeket a filmeket, akkor igenis több bevételt érnek el a piacon. Tehát egész egyszerűen a média programnak kihatása van a piaci mechanizmusokra is. No, akkor leszögezném, mert ez még nem hallott idáig, a média brand, a média márka megmarad? Hogyha ez a márka név, akkor meg is marad? Nem. A bizottság megközelítése az, hogy amennyiben a jogalapon belül nincsenek specifikus derogációk, az új bizottsági logót minden programra fogják használni ezen pénzügyi tervidőszak végétől kezdve. A név megmarad ennek az alprogramnak a neveként, tehát média alprogram de a logó nem marad meg. Hát ez szörnyű, mondja az elnök. Ez szörnyű, mindig a Kolumbusz tojását akarják feltalálni, ahelyett, hogy a már bevezetett dolgot alkalmazzák. Azt mondja, hogy a médiaprogramot mindenki ismeri, bevezetett márka, és most ugye múltkor ilyen ködösen válaszoltak erre a kérdésre, ezért tettem fel megint a kérdést, és most megkapom a kérdést, és ez teljesen nem kielégítő végre hallom, hogy a bizottság mit akar. Hát nem lehet a média logót egyszer csak így elsinkófálni. Kérem. Egyszerűen nem értem. Mi értelme volna, kérdem én, hogy ezeket a logókat kivezessék? Ki érti ezt? Senki nem tud válaszolni, úgy az igazgató elment, és most meg azokkal fog, kell vitáznunk, akik a munkát végezték, és lehet, hogy nem is ezt a munkát akarták elvégezni. Kérem szépen. Tehát kérem a hogy a bizottságnak közvetítsék, ja, hát önök a bizottság. Hát akkor maga maguknak tegyék világossá, hogy a brand az brand. Punktum. A média programnak van egy logója, a filmeken látható volt ez, és a jövőben nem fogjuk látni ezt a logót. Födje mindig a múlt homálya a múltat? Kérdem én. Ez nem a konzervativizmus, hanem ez nagy hiba. Még egyszer megadjuk Dekoszta asszonynak a szót. Szörnyű, hogy így a szabadság előtt ennyire fel kell, hogy zaklassam magam magát. Thank you very much, Mrs. Mrs. Pack. Uh... Köszönöm szépen, Pakasszony. Világosan szeretnék fogalmazni és önre bízom, hogy a következtetéseket levonja mindabból, amit mondok. A bizottság megközelítése abban rejlik, hogy a média logó alkalmazását a pénzügyi tervidőszak végéig használni lehet. A következő pénzügyi tervidőszak kezdetétől csak olyan logókat lehet használni, vagy olyan brendet, ahogy ön használja ezt, olyan márkát, amely világossá teszi a program jogalapját. A média alprogram megmarad, és ezen belül a vizuális azonosítást fogják használni, az új bizottsági ö, vizuális azonosítást fogják használni, ha csak a jogalap másként nem fogalmaz. Hát meglátjuk, hogy meg tudjuk-e változtatni majd a jogalapot. Szilvia, köszönöm szépen, elnök, úr, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy teljesen világosan kell fogalmazni. És nagyon hálás vagyok de Szilva asszonynak, hogy merte bevallani az igazságot, még hogyha ez az igazság fájdalmas is. Nagyra értékelem ezt a bátorságot, ezt a merészséget, amelyel bevallott az igazságot. Értem én, hogy szükség volt ezen világossá tételre, és persze tegyünk egy lépést előre. Fontos, hogy a kollégák a két strand, a két alprogram megkülönböztetését értsék, és lássák ennek a hasznát. Röviden szeretnék szólni arról, amit Bagó kollega mondott. Tudom, hogy a bizottsághoz fordult ezzel a kérdéssel, de biztosíthatom én is önt, hogy a szereplőkkel, az európai befektetési alappal és másokkal találkoztunk, és ahogyan a bizottság is mondtam, a bizottságban széles körben véta, vita volt erről a kérdésről, de a parlament egy innovatív megoldást keresett, hiszen sok, nagyon sok választ kapunk a kérdésekre. A kiegyensúlyozott portfóliókra vonatkozó megkeresésekre, és hogy ne csak a nagyokat, hanem a kicsiket is szolgálja, érje el a program. És az én programom és hozzáférést biztosít. Nem helyettesíti ez a korábbi támogatást. Ezért úgy gondolom, hogy a kis és a középvállalatok jobban megjelennek majd a piacon, és a nemzeti és európai pénzügyi pénzintézetek kapacitásépítését is támogatni kell, akik gyakran túl kockázatosnak tartják a kultúra finanszírozását. Tehát az a célunk, hogy ezen változtassunk, és valóban a value for culture, az érték a kultúrái megközelítést érvényesítsük. Sok dolog még nem világos, és elkerülhetetlen, hogy a rendelet végső forma, formájában ezeket szabályozza, és erre nagy figyelmet kell fordítanunk. Egy további kérdés, á, válasz mindenre, amit Kavada kollega mondott. Nos, amiről ön beszélt, ezt a tervezetemben is megtalálhatja. Értem az ön felvetését, és igyekszem érvényesíteni szövegemben. Sáki asszony, én is pozitívnak tartom azt, hogy több eszköz áll rendelkezésünkre, de szoros kapcsolatot kell az egyes területek között létrehozni, máskülönben Európa a kihívásának nem tud megfelelni. Arra felvetésre, hogy nagyobb legyen a versenyképesség, és esetleg a befektetési lehetőségek is növekedjenek, azt mondhatom, ezek a program kihívásai Nagyon fontos az identitás, az önazonosság megerősítés, és persze a gazdasági tényezők figyelembevétele. Azután, ami egy kis vállalkozásokat illeti. Én magam is azt mondtam, hogy a bizottság idevágó ajánlását kell figyelembe venni, amely a kis és középvállalatokat definiálja, hiszen ez említi a mikrovállalkozások fogalmát is. Igaz, hogy itt a jogi norma szövegben a mikrovállalkozásokról nem tétetik említés, de erre teszek javaslatot, hogy említsük őket. További cél, hogy az eszközök felhasználásán a tagállamok transzparensebben, átláthatóbban gazdálkodjanak, és ezzel kapcsolatban két fontos célt szeretnék említeni. Emlékeztetni magunkat a szubszidiaritás célját, illetve a nemzeti átláthatóság elvének érvényesülését. Persze a nemzeti pályázók gyakran panaszkodnak, hogy a kritériumok nem elég, nem elég átláthatóak, vagy hogy a szakértők között nagyobb rotációra van a szükség, akik a kuratóriumokban ülnek. Mindenkihez kell fordulnunk, nem csak az egyes szereplőkhöz, hiszen óriási különbségek vannak az egyes országok között. Örömmel tekintek tehát a jövőben zajló vitára, vita elébe, és tudom, hogy a tanács soraiban is elkezdődött a vita, illetve egy részleges megállapodás jött létre a miniszterek tanácsának ülésén a Dán elnökség alatt, és mind a Dán elnökség, mind a ciprusi elnökség fontos munkát végzett, és azt hiszem már kijelenthetjük néhány nap elteltével, hogy a ciprusi elnökséggel jól együtt tudunk munkodni, és fontos, hogy a bizottság is figyeljen ránk. Continuation. Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok. Most pedig következik a napirend hatodik pontja Európa polgárokért. Hát sajnos nincs túl sok időnk, mondom még egyszer, nincs sok időnk. Úgy gondolom, még erről nem beszéltünk túl sokat. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy megpróbálok röviden, tömören szólni a programról. A fejezet néhány pontot szeretném megosztani önökkel. Először elmondanám, hogy a jogi alap továbbra is tisztázatlan, ez még további vitát igények. Meglátjuk, hogy a bizottsága folytatott küzdelemnek mi lesz a kimenetele. Remélem, hogy jó eredmény születik, és a józan ész győzedelmeskedik. Korábban a e programért felelős előadók ként néhány évvel ezelőtt már foglalkoztam, mert ezzel a akkor a, a, a visszajelzések nagyon jók voltak, nagyon sikeres volt ez a program, éppen ezért remélem, hogy a bizottság és a tanács és továbbiakban is sikeres kívánja tenni ezt a programot. Köszönöm szépen azoknak a kollégáknak és asszisztenseknek, akik részt vettek a megbeszéléseken, az együttműködésre eléggé egységesen láttuk a helyzetet. Nyilvánvalóan ma azért érdekes friss gondolatokat is hallanunk az asszonytól, a más kollégáktól. Én szívesen meghallgatom mások véleményét, de szeretnék emlékeztetni arra is, hogy jelenleg a tanács tervezetéről folytatunk eszmecserét, és éppen ezért jó lenne meghallgatni a bizottság álláspontját, és akkor összevethetnénk a tanács és a bizottság álláspontját, illetve hogy az egyik hogyan módosította a másikat. Először is a cél ugye az kell, hogy legyen, hogy az európai kulturális örökség nagyobb szerepet kapjon, nagyobb jelentőséggel ruházzák azt fel. Tehát a történelmi emlékezet, ez rendkívül fontos, hiszen hogyha házat építünk, az is mindig biztos alapokra kell, hogy épüljön, és, és a történelmi emlékezet, ez egy ilyen fontos alap, eh, program tekintetében erről sokszor ugye megfelelkezzünk. Aztán úgy gondolom, hogy alulról felfelé építkező programot kellene megvalósítanunk. Tehát alulról felfelé induló kezdeményezéseket kellene támogatni. Az ilyenfajta kezdeményezések újfajta finanszírozásban is részesülhetnének a program keretében. Ezt szeretném azt is hangsúlyozni, hogy nyitott pályázat, kírási rendszert alkalmazunk, új projekteket kívánunk támogatni, amelyek világos európai dimenzióval bírnak. Ezek az új projektek ugyanolyan alá esnének, mint a régi, már működő projektek. Érdekelne a kollégák véleménye ezzel kapcsolatban. Például, hogy a kis új kezdeményezések számára milyen százalékos arányban különítenék el forrásokat. Nem elit programokat akarunk, hanem valóban polgárközeli, polgárokhoz szóló projekteket kívánunk támogatni. Aztán a, a médiákra szánt támogatás a politikai szempontokat is kellene, hogy szolgáljon a kommunikációban, de úgy gondolom, itt nagyon szűkös a költségvetési keret, éppen. Ezért jó lenne, hogyha ne ebből, ha nem ebből a kis programból biztosítanánk forrásokat új politikai stratégiai stratégiák kommunikációjához, hanem a rendelkezésünkre álló összegeket a saját programunkra, a saját programunkról szóló információk terjesztésére kellene fordítani, ezt a, a tagállamokban kellene megvalósítani, a tagállamokat lehetőség szerint autonóm, független módon kellene megvalósítani. Itt jó esetben a bizalom e, és e, kialakulhat nyilvánvalóan mindig azt mondjuk, hogy jobb ellenőrizni, mint megbízni az érintettekbe, de azért, ha túlságosan e, nagy ez az ellenőrzés, akkor sokszor a kezdeményezéseket sírájában elfojtja ez a szigorú ellenőrzés, éppen ezért én a bizalmat is fontosnak tartom, szükség van a bizalomra, és a jelenlegi programozási időszak is azt mutatja, hogy, hogy nem kellett csalódnunk, nem éltek vissza a bizalmunkkal, hiszen valódi sikertörténeteknek lehetünk a tanulni. Ennek azt, hogy ennyit kívántam volna röviden elmondani, és akkor meghallgatnám azt, hogy a többiek mit szólnak ehhez, milyen észrevételeik vannak. Még annyit talán elmondanék, hogyha a menetrend hol néz ki, szeptember 15-én foglalkozunk majd ismételten ezzel a programmal, addig akár a módosítók is elkészülhetnek, megbeszéléseket folytatunk, és hát a bizottság és a tanács remélhetőleg lesznek olyan bölcsek, hogy támogatják majd javaslataikat, ha nem, akkor ezt sem tudunk ugye mit tenni. Elnök asszony, rendben, ahogyan már legutóbb is ezt elhatároztuk, úgy uh, fogunk eljárni, ahogyan azt a jogi szolgált javasolta nekünk, hogyha itt nem sikerül eredményt elérni, akkor a végén nemet kell mondanunk. Egy hozzászólás van, Repó úré a szó. Eh, niin, arvoisa puheenjohtaja, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugye ma már eszmecselet folytattuk az Erasmusos, sajnálatos módon nem lehettem itt, az INKO szakbizottságban voltam, a kérdéseimet majd írásban nyújtom be a bizottságnál. Én árnyék előadója vagyok. Josprosta kiista on todella saanut eh, A szocialista frakciók árnyék előadója vagyok, és hát ez a jogalap kérdés, ez már-már komédiába hajlik, és úgy gondolom, hogy amikor aktivitásról, részvételről beszélünk, akkor az Európai Parlamentet is meg kellene hallgatni a program tartalmáról. És akkor még talán néhány pont, amelyeket szeretnék kiemelni. Múlt héten nem voltam ott a ezzel foglalkozó ülésen, de úgy gondolom nagyon fontos, hogy mindenki számára egyforma részvétel lehetőséget biztosítsunk itt eh, különösen a marginális területekről beszélek, és hát nyilvánvalóan itt gazdasági erőforrások egyelő mértékű elosztásáról van itt szó, és én szeretném, hogyha a valós költségeket vennénk figyelembe tehát azokat a költségeket, amelyek segítségével valóban megvalósíthatóak ezek a programok az egyes tagállamokban. A minőség ugye mindig a legfontosabb kritérium ezeknél a célkitűzéseknél, nem pedig a részvevők száma az, ami számít. És aztán még egy pont, egyetértek Hannah Takora úrral, én is úgy vélem, hogy olyan kezdeményezéseket kellene támogatni, amelyek a civil szervezetektől indulnak ki, ezek a kicsi, alulról induló kezdeményezések nagyon fontosak lehetnek. És a forrásokat úgy kellene felhasználni, hogy az információkra koncentrálnánk a beruházásokat, és a, az adott nyelven, tehát az érintettek anyanyelvén kellene ezt megtenni, mentsük, ami még meghető a válságos időszakban. Rendben, nincs további hozzászás, de úgy látom, Bagó úr, elnézést kérek. Öné a sző. Köszönöm azt, elnök tényleg csak egy mondat. Egyetértek én a bizottságnak az a törekvésével, hogy a pályázatban résztvevők körének a földrajzi kiegyensúlyozottságára törekszik, de az én álláspontom az az, hogy ezt véleményem szerint nem földrajzi kvótákkal, hanem a kevésbé aktív országoknak az ösztönzésével kellene elérni. A pályázást gátló tényezőknek a felszámolása, illetve szerintem a megfelelő pályázati gátló tényezőknek a megfelelő kezelése révén. Úgyhogy szeretném, hogyha a bizottság ebben egy kis tájékoztatást adna nekem. Köszönöm. Tja, ich weiß nicht, wie man das macht, dass man inaktivere Mitgliedstaaten unter... Nem tudom, hogy a kevésbé aktívabb tagállamokat támogatnak nagyon mértékben, tehát igazából ugye ez a, néz, a kör négyszögesítése lenne, hogyha ezeket sikerülne támogatni. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyon rövid leszek és nem szeretnék jelenleg a jogi alappal foglalkozni. Nagyon örülünk és üdvözöljük a bizottságban, hogy a kultúrális Szakbizottság a javaslatok elemzésének fázisába lépett, és ahogy az előadó elmondta, van egy általános megközelítés a tanács részére, ott ugye egyhangúságra van szükség, és úgy gondolom az egyik vitatott kérdés az az volt, hogyha a bizottság javaslatai valamiféle érdemi tartalmi változtatást céloznak, akkor ez módosítja a tanácsi javaslatokat, és vagy sem. De e, biztosítottam a bizottságot arról, hogy nem történt érdemi változtatás, nagyon kevés módosításra került sor, igazából megfogalmazásbeli dolgokról van itt szó, illetve a támogatandó tevékenységeket egy kicsit másképpen ö, strukturálták az eredeti javaslathoz képest, és a történelmi emlékezet ág egy kicsit ö, nagyobb hangsúlyt kapott a tanácsi következtetésekben, mint azt eredetileg láthattuk a bizottsági javaslatban, ami a többit illeti, igazából nincsenek valódi változtatások, de e, amikor arról van szó, hogy kik igényelhetnek támogatást e program keretein belül, ott a tanács kibővítette ezt a regionális hatóságok, a regionális szervezetek illetve kulturális és ifjúságügyi szervezetek is támogatásért folyamodhatnak. Aztán a megszögezést néhány alkalommal módosítottuk, amikor remembrance, történelmi emlékezet szó ö, olvasható, akkor arra következtetésre jutottunk, hogy itt jó lenne, hogyha a totalitáros rendszerek által elkövetett bűnökre is emlékeznék, tehát kibővítenék a történelmi emlékezet fogalmát. Tehát ezek lennének a, a tanácsi következtetésben tetten érhető módosítások a bizottsági javaslathoz képest. Egyetértek az előadóval abban, illetve a többi hozzászólóval is, hogy ez valóban nagyon sikeres program, ezt nagyra értékelték az érintettek és valamennyien, és az új program a, a jelenlegi program sikereire épít, illetve az érintettekkel folytatott valóban valódi tényleges konzultációra épít továbbá. Nyilvánvalóan ez egy alulról fel felfelé építkező program, itt ugye mi csak olyanokat támogatunk, akik a pályázat kiíráson részt vesznek, és támogatásra pályáznak. Itt vannak polgári kezdeményezések, civil projektek, és ez a jövőben is így lesz, ezt nem módosítjuk, és ami a földrajzi megosztást illeti, a bizottság is osztja azt az aggodalmat, hogy, hogy ez nem biztos, hogy kiegyensúlyozott, és hogy mi is megpróbáljuk vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne nagyobb földrajzi lefedettséget elérni, nem javasoltunk kvótákat. E, ugye itt elhangzott egy kérdés ezzel kapcsolatban. Mi úgy látjuk, hogy a jobb földrajzi lefedettséget, más módszereket tudjuk jobban biztosítani. Beszéltünk a kapcsolattartó pontokkal, a képviseletekkel, és úgy gondoljuk, hogy sokat tettünk azáltal is, hogy az érintett területeken, tagállamokban erősítjük a tájékoztatást, a kommunikációt, és akkor eh, így javul a helyzet azon országokban is, ahol alacsony volt a részvétel. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy eh, az ilyenfajta programok nem eh, nagy költségvetésű programok, ezek kis programok, ez nem egy, ez továbbiakban sem elit program, a határ ugye kiterjedt kis projektekre, és mi nem határoztunk meg százalékos arányt, erre vonatkozóan is elhangzott egy kérdés, itt a minőséget és a projektek hatása alapján döntünk, nem pedig számok alapján. Úgy gondolom, hogy ez tükrözi azt is, ami elhangzott a minőséggel kapcsolatban, mi szerint a minőség a legfontosabb az ilyen típusú projektek esetében. Tehát összességében Rendkívül örülünk annak, hogy előrelépés történt, és hát nagyon várjuk, hogy lássuk a parlament ezzel a szakbizottságának javaslatát, és mindent megteszünk a bizottság részéről, hogy megkönnyítsük a folyamatot annak érdekében, hogy a különböző álláspontok találkozzanak, és a javaslataikat magunkévá tegyük. Köszönöm szépen, szeretnék utalni arra, hogy nagyon fontos számunkra, hogy a nagy már bevált civil szervezetek, például az Európa házak is kapjanak a jövőben támogatáspénzt, és, és ne kelljen feltétlenül a pályázat kírásokon részt venniük. Úgy gondolom, hogy ezen még dolgoznunk e Úgy gondolom, hogy azzal nem érthetünk egyet, azzal, hogy minden, ami létezik, azt bontsuk le, romboljuk le, és építsünk mindig valami újat. Nem, a már meglévő szerkezeteket, hálózatokat, amelyek már beváltak, ezek is támogatást kell, hogy kapjanak, hogy tovább tudjanak működni. E, ezek a, a, a programok már régebben működnek, az ott dolgozók már régebben dolgoznak ezen az ügyen, mint a bizottságban ülők, és akkor a bizottságban ők azt mondják nekik, hogy a jövőben nem kapnak támogatást, nem, mert ezt így nem lehet és ezzel kapcsolatban módosítókat fogunk kidolgozni. Hánó Takula kollégával is egyetértek azzal kapcsolatban, hogy semmiképpen sem szabad abból kiindulnunk, hogy ebből az apró kis költségvetésből a bizottság majd még tájékoztatási célokra is félretesz pénzt. Nem, hát ez így nem megy. Repó kolléga, árnyék előadó, ugye a szociáldemokraták részéről, tőle azt kérném, hogy ne bombázza a bizottságot kérdésekkel. Itt a szakbizottságban az eszmecsere során tesszük fel a bizottsághoz szóló kérdéseket. Hát mégiscsak eljön a bizottság, választ ad a kérdésekre, és akkor ön még külön küld kérdéseket, és még külön válaszokat kérhet. Én eh, most eh, kivetesen nagyon udvarias leszek a bizottsággal szemben, szeretném megóvni a bizottságot ezektől a külön utaktól és külön köröktől, és hát remélem, hogy a jövőben a különböző eszmecserék során az árnyék előadókat, tehát ezeket a kérdéseket meg tudjuk vitatni. Hannó, hát köszönjük szépen, további jó munkát, és remélem, hogy a tanács és a bizottság is érdeket lesz abban, hogy időben megint elinduljon ez a program, hiszen már most is igencsak bosszankodó leveleket kapunk arra vonatkozóan, hogy reméljük, hogy nem fogja ez kudarcba fulladni. Hogyha, tehát nekem azt mondták, hogyha ha most nem kap lendületet ez a program, akkor 2014-re nem fog ez elindulni. Úgyhogy mi ezt mindenképpen szeretnénk, hogy elinduljon. Most pedig rátérünk a következő napirendi pontra, pontra a londoni olimpia közeli eh, megkezdésének tükrében ez egy nagyon érdekes lehet ez az eszmecsere az Amnesty International-ről, a nemzetközi sporteseményekről és emberi jogi kérdésekről. A foci, a futball Európa bajnokság kapcsán Ukrajnában ezt már láthattuk, hogy milyen volt voltak kollégák, akik elmentek a helyszínre, voltak, akik nem, de általánosságban azt mondhatjuk el, hogy az emberi jogi kérdésekről szóló vita a, úgy gondolom, hogy fontos szerepet játszott és nagyon örülök, hogy az Amnesty International megkeresett, és gyorsan igent is mondtam a megkeresésükre, és örülök, hogy itt van Peter Frankenthal, és örülök, hogy az emberi jogi uh, szakbizottság képviseletében itt van egy kollégánk, és akkor Péter Frankenthal meg is kapja gyorsan a szót 10 percben. Thank you very much, Chair and... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt tagok! Köszönjük ezt a lehetőséget, hogy megoszthatjuk önökkel a gondolatainkat a sport szerepéről az emberi jogok tiszteletében. Hogy ismertessem a hátteret. A sport néha kiválthatja a politika szerepét, néha még a zene és a kultúra szerepét is azzal, hogy stimulálja a képzeletet, érzelmeket kelt, összefogja az embereket, és néha meg is osztja őket a sport tényleg univerzális, kultúrák feletti és korszakok feletti a sporthősök most már példaképek a társadalmunkban. A fő sportesemények, mint például a foci világbajnokság vagy az olimpia, fő események mindenütt a világon. Nagy média figyelmet reklám helyszíneket élveznek, és vonzák a bűnözőket is, hiszen mindenkit a lehetőség vonz, amelyet az ilyen kaliberű események kínálnak. Státuszszimbólumok is lehetnek a nemzeti büszkeségnek a kifejezésére, arra, hogy a befogadó tagállam a turizmusát fejlesz-e, bevételeket generáljon, és hogy elterelje a figyelmeket néha például az emberi jogi kérdésekről. Ami az emberi jogi kérdéseket illeti, a sportesemények lehetnek negatív vagy pozitív események is, hiszen csak rosszabbíthatják az emberi jogi helyzetet, ezt megtették sok országban, sok kontinensen. Az Amnesty International a kényszerkitelepítéseket például feljegyezte a sport létesítmények létrehozásakor, illetve a gyülekezés szabadságnak a korlátozásának is tanulj voltunk. Másrészt viszont a sport események az emberi jogokat támogathatják egy is, mint például az ENSZ-nek a 2011. októberében elfogadott határozata is mutatja. Jó lenne, hogyha a fő sporteseményeket nemzetközi emberi jogi rendezmények követnék, hogy ezek az események elősegítsék az emberi jogok védelmét, hiszen a sport a sztereotípiákkal leszámolhat, és a marginalizált csoportokat újra térképre tehetik. Például a paraolimpia segíthet a fizikai hátrányokkal élők helyzetén néha áttörés is okozhat, és elfogad, megnyugtathatja az ő létüket bizonyos közösségekben. Az évtizedek során Jesse Owens, Mohamed Ali, Billie Jean King, Martina Navratilova, Ivan Gulegon, Kathy Freeman, Asiva Bummárka és mások is hozzájárultak ahhoz, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsuk. Az Amnesty International felismeri azt a szerepet, hogy a sport az emberi jogokat fejleszthet és javíthatja, ugyanakkor aggódunk, hogy a főbb sportesemények milyen hatással vannak a befogadó országokban az emberi jogokra. Például már ott kezdődik ez a probléma, ahol a sportlétesítményeket megépítik, és az esemény végéig élnek, és szorosan hozzákötődnek az eseményhez. Itt polgári, politikai jogokról, gazdasági és társadalmi jogokról is szó van. Az élethez, önkifejezéshez, társuláshoz, gyülekezéshez, diszkrimináció ellenességhez való és a lakhatáshoz való jogokat is lefedi. Ezek mind-mind felmerülhetnek egyes sportesemény kapcsán. Például mi feljegyeztük, hogy önkény, önkényes letartóztatások, kényszerített kitelepítések gyakran felmerülnek, például Dél-Afrikában is a FIFA világkupán 2010-ben. Bizonyos országokban a nők elleni diszkrimináció felerősödik a sport területén, hiszen a sportegyesületek együttműködnek a testületekkel, hogy megtagadják a nőktől a sportoláshoz való jogot. Ezért aztán mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne legyen negatív hatása az eseményeknek az emberi jogokra. A kormányoknak meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a normákat be tartassák, és felelősségre kell vonni őket, ha nem így teszik. Az EU tehet olyan intézkedéseket, amelyek elősegíthetik a helyzet javulását, például a tagállamoknak adhat tanácsokat, hogy milyen lépéseket tegyenek, hogy nehogy elősegítsék az emberi jogokkal való visszaélést, és hogy a cégeknek és vállalatoknak is tanácsokat adjanak. Például az Egyesült Királyságban is minimál normákat vezettünk be ezen a területen. Ez a jó gyakorlat cseréjét is elősegítheti az emberi jogok területén, és így monitorozhatjuk is, hogy az események milyen kihatása vannak az emberi jogokra. Hát könnyű lenne azt hinni, hogy csak a nem EU-s tagállamok azok, és nem európaiak, amelyek megsértik az emberi jogokat a sportesemények befogadása kor, és hogy nekünk nem kell aggódnunk. Csak hogy a londoni olimpia és más sportesemények az EU-ban már más eredményeket produkálnak. Például a 2012-es olimpia három területen nagyon aggasztó. Az egyik a munkajogoknak a megsértése, itt a beszállítóknak a szerepe, a másik aspektus a szponzoroknak a nyomon követése, a harmadik pedig a nők elleni erőszaknak a kérdése. A civil szervezetek a Playfair jelentése szerint az olimpiai uniformisoknak a gyártása a beszállítóknak és a gyártóknak nagyon keveset fizettek ezek gyártásáért, túloreztatták az alkalmazottakat, és azzal fenyegették őket, hogy azonnal kirúgják őket, hogyha ennek nem vetik alá magukat. 2011-ben a Playfair-nek az alkalmazottja 8 gyárba látogattak el, Kínában, a Fülöp-szigeten és Sri Lankán, és bizonyítékokat gyűjtöttek a munkavállalók jogaival való visszaélésre. 2012-ben az olimpiai szervező bizottság, a Lukok felhívta a beszállítók figyelmét annak, hogy az ILO szabályainak meg kell, hogy feleljenek, és egy panaszmechanizmust iktatott be, hogy a panaszokat valóban kivizsgálják. Egyetértettek egyetértett a vizsgálóbizottság abban is, hogy független szervezőkkel működjön együtt, és a legjobb gyakorlatokat feljegyezze, ez egy nagyon pozitív eredmény. Gyakran a sporteseményeknél a szponzoroknak az etikai felelőssége is felmerül. Például a londoni olimpián nagyon figyelünk erre Emlékeznek arra, hogy 84-ben Bópálban, Indiában gázmérgezést, halálos gázmérgezést okozott egy gyár. Ez az emberi történelemnek az egyik legnagyobb katasztrófája, ahol egy gyár a felelős, és ez a gyár még mindig működik. Több mint százezer embernek veszélyeztet az egészségét, lakhatását és az ivóvízhez való jogát. 2001 óta ez a vállalat, ennek a tulajdonában van a Union Carbide. Ez a cég lesz az, amely az egyik fő szponzora lesz az olimpiai játéknak, és az olimpiai szervező bizottság úgy döntött, hogy ezt a vállalatot bízza meg azzal, hogy az olimpiai stadion nak a szőnyegezését az épület körül legyártsa. Hát ez nagyon nagy botrányt okozott, és a bizottságnak az a döntése, hogy felvették ezt a céget, anélkül, hogy figyelembe vették volna, hogy milyen emberi jogi története van, és hogy milyen gyakorlatokat folytat még mindig Bopálban, milyen környezetvédelmi károkat okoz, az ivóvizet mérgezi, és nem nyújt egészségügyi segítséget az embereknek, ez katasztrofális. Az Amnesty International a nők elleni erőszakra is nagyon figyel, mert egyre több a bizonyíték arra, hogy a fő sportesemények során nő a családon belüli erőszak és a prostitúcióval való visszaélés, és gyakran az edzők szexuálisan kizsákmányolják az általuk trenírozott nőket is. Így aztán arra is figyelnünk kell például, hogy az alkalmazottak az ilyen eseményekkor ne váljanak áldozatokként, hiszen ilyen eseményekkor például nagyon nagy számban megjelennek a prostituáltak, mint szolgáltatások. Például meg is kétszereződhet, és egy, egy olimpiája, olimpiára ez jellemző, és utána sem csökken a kereslet. Tehát ez egyértelmű, ez az összefüggés, de az is egyértelmű most már, hogy az ember kereskedelem is gyakran felmerül az olimpiák során. Nagyon fontos, hogy a rendőrség, a női jogi szervezetek és a szervezőbizottság mindent megtegyen annak érdekében, hogy a kockázatokat kielemezze, és prevenciós tervet állítson fel a nagy sportesemények előtt. A negatív hatásai az eseményeknek azért merülhet fel, mert nem veszik fel hatékonyan a harcot ezek ellen. Nem meglepő, hogy a nemzeti sportszövetkezetek, például az IOC vagy a FIFA nem sokat tesz az emberi jogok védelmében, hiszen ezek magánkézben levő szervezetek, nem kormányszervezetek, és nem vonhatók felelősségre, hogy valóban tiszteletben tartják az emberi jogokat. Az IOC még sokkal többet tenne annak érdekében, hogy a nemzeti olimpiai bizottságok felé hogyan legyen beszámoltatható. A FIFA is, a FIFA is előírhatná az alkalmazottainak, hogy amikor pályázatra adják be a pályázatukat, akkor bizonyos emberi jogi kitételeknek meg kell felelniük, hogy minden ilyen pályázatot egy terv kísérjen, hogyan akarják az emberi jogokat tiszteletben tartani, hogyan akarják kiértékelni, hogy ez valóban megtörténik. Ehhez kell egy külön eljárás. Tehát a végső kérdés a következő. Mit tehet az EU hiszen új kompetenciái vannak, és új politikai sporteseményeket illetően, és mindig is képviselte a demokráciát, emberi jogokat. Ezzel kapcsolatban a stratégiai keretet nemrég fogadta el az Európai Tanács. Szerintünk az EB-nek feladata lenne, hogy az emberi jogokat az új sportpolitikába szervesen beillesztette, tanácsokat, eszközöket adjon a tagállamoknak, amelyeket, amelyek sporteseményeket látnak vendégül, hogy betartassa velük az emberi jogokat, és kötelezze a tagállamokat ezek betartására. Az EU-nak közös normákra van szüksége, hogy az alapvető jogokat tiszteletben tartsák, ami a finanszírozást illeti a bizottság csak olyan projekteket kellene, hogy elfogadjon, amelyek az emberi jogokat is figyelembe veszik. 2011-ben Vasiliu biztosasszony az IOC-hez ellátogatott Lozánba, és megbeszélést folytatott az Olimpiai Bizottság képviselőivel. Ezt a párbeszédet arra kellene ö, fordítani, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot rákényszerítsék arra, hogy a fő sportesemények megszervezésekor és a szponzorok, beszállítók felbérelésekor figyelembe vesztje az emberi jogokat, ami az Európai Parlamentet illeti. védjék meg az emberi jogokat a sporteseményeken. Szólítsák fel az Európai Bizottságot, hogy minden jogi lépés megtegyen annak érdekében, hogy a fennálló problémákat megoldják. Ez a szakbizottság az Emberi Jogi Albizottsággal együtt figyelje a sporteseményeket, amelyeket az EU területén szerveznek, hogyan hatnak ki az emberi jogokra. Küldhetnének például egy küldöttséget, hogy meghallgassák az érintetteket, és jelentsenek vissza az EP-nek. A fő sporteseményeknek az is feladata lenne, hogy demonstrálják, hogy minden területen a marketinggel és finanszírozás megvalósítás területén is figyelembe veszik az emberi jogokat. Ez nagyon sokat kell tenni, Kormány intézkedések, kormányközi szervezetek mind részt kell, hogy vegyenek ebben. Az EU-nak is nagyon fontos a szerepe. Éljenek az új hatáskörükkel az emberi jogok és a sport területén, és biztosítsák azt, hogy az emberi jogokat mindig tiszteletben tartsák a sporteseményeket. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm Frankentál úr. Most pedig Lochbiller asszonynak adom meg a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az Amnesty Internationalnek, hogy egy ilyen átfogó bemutatót tartott. Kezdem a pozitív észrevételekkel, hiszen úgy gondolom, hogy néhány évvel ezelőtt, talán még valaki emlékszik, 1978-ban Argentinában dikta, diktatúra volt. Nos, az európai politikusok közül senki nem beszélt erről, és ott tartották meg a foci világbajnokságot. Alig volt valaki, aki felvetette ezt a problémát. Most viszont, most viszont nagyon gyakran előfordul, hogy a politikusok felhozzák az emberi jogok helyzetét olyan országokban, ahol az emberi jogok helyzete rossz, ugyanakkor nagy sporteseményt tartanak. Elnök asszony említette az ukrajnai foci ebét, vagy a Fehér Oroszország beli uh, jéghoki um, világbajnokság, Európa világbajnokság uh, Bahreinben forma egy verseny volt, pedig az emberi jogokat, ha nem is kocsi kerekekkel, de lábbal tiporják Bahreinben, és uh, akkor még a Szocsi eseményekről nem is beszéltünk. Tehát nagy figyelemmel követtem mindezt, amit az Amnesty képviselője mondott. Fontos, ugyanakkor, hogy a sportolók jogára is figyelemmel legyünk. Hiszen vannak például olyan országok, ahol a sportolókat arra kényszerítik, hogy dopingoljanak, hogy jobb eredményeket érjenek el, gyakran még beleegyezésüket sem kérik, gyakran nem is tudnak arról, hogy dopingolják őket. Ugyanakkor valóban a sport ö, hozzájárulhat ahhoz, hogy a sportolók a béke küldöttei lesznek. Például Libériában volt katonákat, profi foci csapatok vettek föl, na nem csak azért, mert volt gyermekkatonák, hanem azért is, mert kitűnően fociztak, és ők kvázi a változás hírnökei voltak. De ugyanakkor a NOB kartája egyértelműen kimondja, hogy a sport gyakorlata az emberi jogok területén jelenik meg. Ebben pedig egyet kell értenünk, hogy mindenkinek jogában kell, hogy álljon, hogy diszkrimináció nélkül sportoljon az olimpiai szellem keretében, amelyhez hozzátartozik a szolidaritás, a fair play és a egészséges versengés. Ezt csak támogatni tudjuk. És hogyha megnézzük az egyes országokban a helyzetet, látjuk, hogy ezt a gyakorlatot nem tartják be. Például Szaudi-Arábiában a lányok nem vehetnek részt a tornaórán. A nők és a lányok számára pedig tiltott, hogy olimpián induljanak. Ez gyökeres ellentmond a diszkrimináció tilalmáról, a nők elleni diszkrimináció tilalmáról szóló ENSZ egyezménynek. Ez egy olyan kérdés, amelyel az emberi jogi szakbizottság is foglalkozik mostanában. Frankenthal úr az Amnesty részéről beszélt a sportegyesületek, illetve a sportszövetségek, mint a NOB vagy a FIFA nagy jelentőségéről. Teljesen egyetértek abban, hogy ezen szervezetek sokkal pontosabbak lehetnének az emberi jogi elvárásaik megfogalmazásában. Amikor például az olimpia megrendezési jogát Kínának adták, akkor a tárgyalások után az emberi jogokról voltak éppen Kína nem tett semmi kötelezettséget a e, pekingi al főpolgármester helyettese tett valami iszamos megfogalmazást, és ez volt minden. De vannak más sportszervezetek, a nemzeti sportszervezetek, amelyek az emberi jogok előbrevitele és megerősítése szempontjából fontos szerepet játszanak. Például az én hazámban, Németországban a DFB, a Német Futball Szövetség nem hajlandó egyes vidéki illetve rengeteg vidéki tagja is van, 26 ezer klub és 7 millió tag És így a Német Foci Szövetség nagyon sokat tud tenni a diszkrimináció elleni és a rasszizmus elleni harcban. Egy pozitív programot fogadott el a Német Labdarúgó Szövetség arról, hogy tagjait oktassa, nevelle, nevelje a rasszizmus és a diszkrimináció ellen, mert szörnyű események tanai voltunk, Hitler uh, eh, grúzba lendülő kezek, uh, üvöltenek a lelátókon, és az agresszió partalan tombolásának lehetünk tanúi a stadionokban. Éppen ezért azon gondolkoznak most Németországban, hogy a német, hogy a sportszervezetek munkájának állandó részévé tegyék a rasszizmus elleni harcot. A foci világbajnokság során is nagyon fontos volt ez, mind a Német Futballszövetség, mind a többi társadalmi szerv részéről. Egyetértek Frankenthal úrral a tekintetben, az ajánlásai tekintetében, hogy mit tegyen a bizottság és a parlament. Például, amikor a parlament előkészít egy jelentést az emberi jogokról, akkor például beszéljünk különböző cégekről, mint az Adidasról és a Pumáról, akik sport termékeiket olyan feltételek mellett állítják alá, amelyek nem felelnek meg, vagy nem mindig felelnek meg a fair trade, a lelkiismeretes, tisztességes kereskedelem feltételeinek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mert a Fiszasz jelentés során is feltűnt valami, és erről egy módosító indítványt is benyújtottam mégpedig, hogy a nők gyakran beszéltek a nők terhére elkövetett diszkriminációról. Na most itt pont a londoni olimpia előtt is hallottuk, hogy az a probléma, hogy a, azáltal, hogy az olimpia saját kartáját nem veszi komolyan, úgy arra kényszerülnek, hogy például az iráni fejkendő kötelezettséget betartsák. Például a német női foci válogatott Iránban játszott egyszer úgy, hogy maga is el maga is elkendőzte magát. És persze, hogyha rossz példával járunk elő, akkor ne csodálkozzunk. Azt mondták a nők, akiket meghallgattuk, meghallgattunk, hogy már jobb volt a helyzet, de most rosszabbodik a helyzet, mert azt gondoljuk, hogy nekünk, azt gondolják a nyugatiek, hogy, hogy meg kell felelni a, például az iráni elvárásoknak. Úgy gondolom, hogy létezik az olimpiai játékok kartájában létezik egy öltözködési kódex. Ez tény, ezt be kéne tartani nem vagyunk elég szigorúak. Azt gondoljuk, hogy a politikai korrektség szellemében igenis szabad csadorban labdarúgni, labdát rúgni. Hát kérem, a olimpiai bizottság előírásai világosak. És hogyha arra gondolok, hogy a német focista lányok Iránban egész egyszerűen kendőben rúgták a pöttyöst, akkor azt mondom, hogy rosszul jártak el, mert rossz helyen teszünk egy lépést, például az irániak elvárása irányában. Sokkal következetesebben, szigorúbban kellene betartanunk a karta betűjét és szellemét, hiszen a szabályok mindenki számára érvényesek. Most Boris kollega, Skuria és Migalski kollégák jelentkeztek. Boris úr, parancsoljon! Köszönöm szépen! Ez egy nagyon aktuális kérdés, hiszen a lengyel-ukrán foci Európa bajnokság alig ért véget, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon sikeres eseménysorozat volt. Még a tekintetben is, amiről ma beszélünk, a kérdés tekintetében is. A nagy sportesemények, mint például a foci Európa bajnokság Lengyelországban, vagy a dél-afrikai labdarúgó világbajnokság, néha lehetőséget adnak arra, hogy a sztereotípiákat leromboljuk. És az emberek újra felfedezhetnek kultúrákat, értékeket, rácsodálkozhatnak a szolidaritás belső értékére. Éppen ezért nagyon fontos, hogy bátor döntéseket hozzunk. Az ilyen sportrendezvények helyszínének, megrendezési jogának odaítélese korán, hiszen ezzel támogathatjuk az emberi jogok érvényesülését is. Például, amikor Olaszország Lengyelországban játszott az EB alatt, a lengyel csapatban egy eh, fekete játékos játszott hasonlóan Balotellihez az olaszban. És persze Lengyelországban és Olaszországban is, ha vannak rasszista hangok, a megyei MB3, MB4-ben, de Balotelli épp úgy, mint a lengyel csatár nemzeti hőssé váltak. Egyszerűen egy ilyen fekete ember jelenléte a foci csapatban többet érhet el, mint az több millió euróval dotált programok a xenofóbia, az idegengyűlölet vagy a rasszizmus ellen. És így a diszkrimináció ellen jobban felléphetünk. Az ilyen példákat mindenképpen ki kell emelni. És ami pedig a politika kérdését illeti, azt gondolom, hogy a demokrácia normáinak megsértése elleni fellépés nagyon hasznos volt. És nem kell ezt túlzásba vinni, mert ez, ez kontraproduktív lett volna. De voltak olyan politikusok, akik nem mentek el Ukrajnába, mert azt mondták, hogy nem kielégítő számukra az ukrán demokrácia szintje. Lehet, hogy az ukrán hatóságok ettől nem gondolkoztak el, de az ukrán szavazók talán legközelebb máshova írják be az X-et ők biztos, hogy elgondolkoztak. Tehát az ilyen fellépés lehetővé teszi, hogy az emberek a megrendezés országában elgondolkodjanak arról, hogy a demokrácia nem jól működik, vagy problémás náluk. És úgy gondolom, hogy ez sok politikai kérdést is felvet. Tehát figyelembe kell venni ezeket a döntéseket, és persze figyelembe kell kenni a fogyatékkal élők hozzáférésének kérdését is több ezer fogyatékkal élő követhette az eseményeket például. De mondhatnék egy másik példát is. Lengyelországban volt egy program, ahol, amelynek során eh, vak emberek vehettek részt eh, a sporteseményen, úgyhogy eh, fejhallgatón hallhatták az eseményeket. Nem láttak bár, mert vakok voltak, de a stadionban érezhették, hogyan lüktet a tömeg, milyen hangulat van, és közben hallhatták a közvetítést. Azt gondolom, hogy fontos, hogy az európai jogszabályokat úgy igazítsuk, úgy pontosítsuk, hogy a fogyatékkal élők hozzáférésének szempontjáról soha ne feledkezzünk el. Köszönöm szépen, Mihályszki úr. Elnézést kérek, hogy ön előtt ülök, és nem tudok hátrálézni, de ezt kell mondjam, hogy felháborít az ön szervezetének munka, munkássága. Ugyanis egy politikai fogvatartottal foglalkoztam Kavalenkúrkal, aki, aki börtönben van Fehér Oroszországban, és írtam az Amnesty Internationalnek, hogy lelkismereti okból fogvatartott személyként kezeljék. Kétszer írtam, és ők önök kétszer válaszoltak, hogy erre nincsen lehetőségük, mert azok a tisztek, akik letartóztatták, azt állították, hogy ő volt az elkövető. És az Amnesty International nem tudja megállapítani, ki mond igazat. Na hát ez az ember börtönben van. 60 nappal ezelőtt hagyta abba az étkezést, és az Amnesty International még mindig nem tudja megmondani, hogy ő verte volna meg a rendőrt, vagy a rendőrök verték-e meg őt. Ennyit az önök nagy hírű szervezetéről, uram. Hiszen az Amnesty International nagyon sok mindent tett az emberekért. Sok ezer embert szabadított ki a börtönből, és ezt nagyra értékelem. nem konkrétan a témáról beszélek, de kérem a megértésüket. Tehát az Amnesty International az londoni olimpia kapcsán azt nézik, hogy milyen normákat tartanak be, milyen ökológiai normákat tartanak be a szponzorok, hát ezzel foglalkoznak, és ezért nem tudnak az igazi emberi jogi sérelmekkel foglalkozni, nem tudják a bebörtönzött aktivisták ügyét zászlajukra írni. Két kérdésem van a kapcsolatban, amiről idáig szó volt. A 2014-es Fehér Oroszországi jéghoki bajnokság, illetve a Szocsi téli olimpia kérdését vetem fel. Az Amnesty International felveti-e majd, hogy vagy az olimpia, vagy a hoki világbajnokság helyszínét vála, hogy a hogy legalább a hoki világbajnokság helyszínét Fehér Oroszországból mozdítsák el, hiszen Fehér Oroszország egy tiszta diktatúra, és egész egyszerűen nem megengedhető, hogy egy ilyen nagy jelentőségű eseményt megtartsanak. De a Szocsi olimpiával is problémáink vannak Oroszországban, hiszen az Európai Parlament állásfoglalásában, tavaly decemberi állásfoglalásában azt mondta ki, hogy az Oroszország választások nem voltak tisztességesek, és átláthatók. Tehát kérdezem, hogy az Amnesty International International felszólal-e az ellen, hogy a két ország két fontos nemzetközi sport, sporteseményt befogadja. Márko. Köszönöm szépen, Márko Réasza. Rövid kérdésem lenne Frankenthaler úrhoz. annak tükrében, hogy az Amnesty International milyen befolyással bír hogy a világ közleményére, illetve számos kormányra és állami szereplőre. Szeretném megkérdezni, hogy tettek-e valamit a nőkkel szembeni diszkrimináció ellen, amely a muszlim országokban sport események idején ugye tetten érhető, illetve a az ezen országokból származó nők részvétele is problematikus a londoni olimpián. Aztán a sportesemények eh, keretében történő emberi jogi eh, sértések is eh, fontosak lehetnek. Köszönöm szépen, látom a javaslatokat de hát sajnos ugye mi nem tudjuk aztán könnyen teljesíteni, amit eh, ön tőlünk kíván. Hát mi egy parlament vannak, vannak bizonyos jogosítványaink, állásfoglalásokat fogadhatunk el, ezeket néha meghallgatják, néha bírálat érti ezeket. Kína például nagyon allergik, allergiás arra, hogyha mi a kínai emberi jogi helyzetet bíráljuk, de Vasilió biztos úr, illetve a parlament sem tud igazán érdemben fellépni. Igazából azokhoz a testületekhez kell fordulnunk, amelyek arra döntenek, hogy különböző sporteseményeket, rendezvényeket hol tartanak meg, és akkor tudjuk elérni azt, hogy azon országokban, ahol egyértelműen nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, semmiféle nagy sporteseményt ne lehessen megrendezni. Ezt okként kellene um, felsorakoztatni, érvként. Nem azt kéne mondani, hogy, hogy, hogy pénzügyi okokból kellene ezt elutasítani, még hogyha sokszor pénzügyi okok állnak is a háttérben. De hát mi nem tudunk más tenni, mint hogy újra és újra uh, eltűntünk a tűzre, és a, a, ugye az Emberi Jogi Albizottság az, az felhívja általában figyelmet ezekre az esetekre, és hát a képviselőjüknek megadom a szót. Igen, már tulajdonképpen majdnem minden elhangzott annak, amit el szerettem volna mondani. Hát kérdés, hogy az Európai Unión belül mit tudunk tenni, illetve hogy más helyeken mit lehetne elérni. Hát itt azért fel kell figyelmet, hogy az igazi felelősség a szövetségeknél, a sportszövetségeknél van. Ezek azok a testületek, amelyek döntenek arról, hogy hol kerül megrendezésre egy-egy sportesemény. Mi ugye a foci EB-ről vitatkozunk, amelyet Ukrajnában rendeztek meg még hozzá. akkor, amikor igen, és egyértelműen emberi jogi sértésekre kerül sor, és a nemzetközi kosárlabda szövetség a következő kosárlabda bajnokság megrendezési jogát viszont szintén csak Ukrajnának ítélte oda, tehát nem tudom, hogy akkor a mi szavaink vagy bírálataik elérik-e a szövetségeket, és nem csak egyszerűen pénzről van szó, amikor a rendezési helyszínt meghatározzák. Úgy gondolom, hogy a szövetségek felé világossá kell tennünk azt, hogy igen, nagy integratív szerepet tölthet be a sport, de hát amikor arról döntenek, hogy hol kerüljön megrendezésre egy-egy sportesemény, az nagyon fontos üzenetet is küldenek, hogyha azt mondják, hogy bizonyos országokban e, ezekre a rendezvényekre nem kerül sor, és hogyha ők kimondanák azt, hogy ebben vagy abban az országban nem kerülhet megrendezésre egy nagy sportesemény, mert az emberi jogokat nem tartják tiszteletben, akkor úgy gondolom, hogy ennek komolyabb hatása ennek. Köszönöm szépen Frankenthaler úrnak, adnám meg újra a szót, és egy volt kollégám dolgozik most neki, akit most üdvözölnék, Frankenthaler úr, talán öt percben még röviden reagálhatna arra, ami itt elhangzott. De most Frankenthaler úrnak adtam meg a szót de Benerapató asszony még előtte megkapja a szót. Elnézést kérek, én azért kértem szót, mert az a benyomásom, hogy nem sokat tehetünk, meg van kötve a kezünk. Az Amnesty International képviselőihez, illetve a többiekhez is szólnék. Itt hát vannak olyan esetek, amikor az emberjogi uh, emberi jogi szervezetek elérték azt, hogy egy-egy sportrendezvény ne kerüljön megrendezésre. Frankenthal úr, igen, nagyon sok vitatott kérdés merült itt fel, megpróbálok legalább néhányra válaszolni. Úgy gondolom, hogy hogy összességében egyetértek az elnök asszonya. Igen, amit az Európai Parlament elérhet, hát az igen korlátozott állásfoglalásokat fogadhat el, illetve fordulhat azokhoz, akik valóban befolyással bírnak, illetve, tehát kihasználhatja a parlament szerepét ahhoz, hogy máshol az Európai Unió belül, mondjuk tanácsi szinten, vagy a bizottságban, vagy más szakbizottságokban bizonyos döntések szülessenek. Igen, reálisan nézve ennyit tehet az Európai Parlament. Van sok lehetőség, de nagyon sok szükség is lenne itt lépésekre. Migaszki úr kérdésére válaszolva, miszerint a, a, a komos sporteseményeket emberi jogi sértések miatt nem kellene el elvenni bizonyos országoktól. Igen, ez a szankciók, a bolykott kérdése, és ez egy nagyon vitatott kérdés és nagyon nehéz meghúzni a határvonalat, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy nem, mondjuk Belorusszia, Fejrország nem rendezheti meg ezt a okibajnokságot, de akkor mi van Kínával, egy másik országban. Ez a, az Európai Unió külügyekért felelős illetékesének kezében van. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a többi fontos sporttestület jó lenne, hogyha ha a rendező országokkal kötelező érvényű jegyzőkönyvben lefektetné azt, hogy hogyan került megrendezés, hogyan került finanszírozásra a sportrendezvény, és ezekbe a jegyzőkönyvekbe, tehát az emberi jogok is bekerülhet, bekerülnének, legyen szó uniós tagállamokról, az uniós stratégiai keret betartásáról, tehát, hogyha ezek a pontok bekerülnének a jegyzőkönyvekbe, akkor ezek komolyan befolyásolhatnák azt, hogy hogyan zajlanak le ezek a sportrendezvények. És hogyha egy vendéglátó ország tudja azt, hogy az emberi jogok kezelése okán szankciókkal kell, számoljon, akkor ez igenis hatással lenne, és úgy gondolom, hogy pozitív hatással lenne ez, hogyha tudja egy ország, hogyha odafigyel az emberi jogi helyzetre, akkor más megítélés alá kerül. A FIFA vagy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság erre vonatkozóan ez hoztak be szabályokat, illetve uniós szinten is születhetne ilyen szabályzat, és akkor kezdetől fogva mindenki tisztában lenne a, azzal, hogy mik az elvárások, és akkor tudják az esetleges jelentkező vendéglátó országok, hogy mit kell tenniük, a rendbe kell tenni az emberi jogi helyzetet annak érdekében, hogy valóban megrendezhessenek sporteseményeket. Az Európai Unió egy ilyen fontos szereplő lehet, amely újfajta környezetet, atmoszférát teremthet, és le kell szögezni az, hogy még hogyha oda is ítélnek egy-egy sportrendezvény megrendezés jogát, akkor is még megvizsgálják az adott országban az emberi jogok helyzetet. Aztán, ami a muszlim országokból, az öbbenmenti államokból, Szaudarábia származó lányok, nők diszkriminációja a eseményeken való részvétel tekintetében. Ez ugye szisztematikus diszkriminációját jelenti a sportoló lányoknak, nőknek ezekben az országokban. Ez egy nagyon fontos pont, és az ilyen sport események alkalmával ezt, ezt érdemes felvetni. Tehát, hogyha mondjuk Szaudarábia részt kíván venni az ilyen sporteseményeken, akkor be kell tartaniuk a különböző szabályokat. Köszönjük szépen, Frankentál úr! Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt, hogy itt és most beszéltük ezt meg, köszönjük szépen az együttműködését. És úgy gondolom, hogy valóban minél gyakrabban eh, foglalkozunk kellene ezzel, és az illetékes testületeknél valóban fel kéne hívni erre a figyelmet. Tehát fontos, hogy az emberi jogok is említéssel kerüljenek európai rendezvényeken ezt mindenképpen meg kell tennünk, hogy próbálunk érben szerezni az Európai Uniós Emberi Jogi Kártának, ha már van egy ilyenünk, és az Emberi Jogi Albizottság mindenképpen dolgozik ezen, és ha szükség van, akkor mi is együttműködünk velünk. Talán egy, egy rövidebb jelentést lehetne készíteni erről, hiszen ez egy újra és újra felbukkanó téma. Talán legalább több figyelmet tudnánk ennek szentelni, és felhívhatnánk a figyelmet azokra az esetekre, ahol nem tartották tiszteletben az emberi jogokat, és így bemutathatnánk azokat az országokat, vagy rendezvényeket, ahol nem tettek eleget ezeknek az emberi jogi követelmények. De, de mi ugye nem vagyunk felelősek, mi nem hozhatunk döntéseket, csak a hangukat hallathatjuk, a, a külkapcsolati e, felépéseinkben is ennek hangot adhatunk, de most um, e, befejezzük ülésünket, mindenki kérem hagyja a termet, aki nem koordinátor, és akkor holnap mindenki hozza magával a szavazókártyáját.